Dear colleagues, good. Kedves kollégák, jó napot! Um, Azt szeretném kérni, hogy fogadjuk le a napi rendet. Köszönöm. Nincs bejelenteni valóm. A folyamban levő trilógusokról szeretnék, rá szeretnék reflektálni politikai világos a pénzmosás elleni irányelv témájában március 21-én. Orientációs viták lesznek a következő kedvezményezett regiszter, új kötelezett entitások, a virtuális deviza meghatározása, együttműködés az FUE között. intézmények véleményét megbeszéltük, ezt mandátumot adtunk az FIU-k együttműködésében témájában, és mandátumot adtunk több más szakmadosszéban folyó téma, tematikus munkához. A következő trilógus Strasbourgban lesz április 4-én. Megyünk tovább. a intézményként az ISP 2 témájában tartunk most eszmecserét, ahol, mint tudják, az Európai Befektetési Bank a közkonzultáció megszervezése után az ATS tervezetet terjesztette, úgyhogy idejében és aktuális időpontban szervezzük meg a vitát. Megadom most a szót először André Andriát, az IBA elnökét. Üdvözöljük sorainkban. Aztán Petit urat, a főigazgató helyettes, és a DJ Fizma munkatársát fogjuk meghallgatni. Andrea először neked meg az Köszönöm elnök úr, hogy az mint elmondottam, pont egy hónappal ezelőtt zártuk le a munkát az EBB-vel szorosan együttműködve, és beadtuk az Európai Bizottságnak a végső jelentésünket, amely a technikai standardek utolsó tervezetét tartalmazzák az ügyféle autentikáció azonosítás témájában, és egy százolás visszajelzési táblázatot, amely tartalmazza azon értékelésünket, amelynek tárgya az a 300 konkrét aggály, amelyet a nagyszámú válaszból gyűjtöttünk ki a stakeholderek körében. Végeztük ezt a közvéleménykutatást, és a válaszok alapján ö, adtunk válaszokat az aggályokra. Ma három fő témára szeretnék koncentrálni, amelyek az előző novemberi találkozókor is megemlítettünk. Ezek az aggályok a technológiai semlegességre vonatkoznak, a kivételekre az erős ügyfélazonosítástól, különösen az egyes küszöbszintekre, a köz, közlekedési, tömegközlekedési hálózatok autóparkoló tekintetében és a fizetési számlákhoz való hozzáférés. A konzultációs anyag több technológiai módszertant megközelítést tartalmaz, és nem az ISO standardekre is hivatkozik. Ugyanakkor az önök és egyes válaszadók által feltett aggályokra válaszolva úgy gondoltuk, hogy másik egyensúlyt kell találnunk a technológiai függetlenség egyensúlyának biztosítása tekintetében az innovációra is figyelembe véve, és az a fizetések belső piacát is elősegítve, nagyobb standardizációval ezért a konkrét karakterisztikákat három területre vonatkozóan koncentráltuk, és vagy levettük a nemzetközi izótenderekre való hivatkozást, például az ISO 27001 es hivatkozást, vagy az alkalmazás körét szűkítettük bizonyos konkrét esetekre több válaszadó megfogalmazott agályokat arra, hogy korlátozott a hatája a kivételeknek az erős ügyfélazonosításban, különösen azon kivételek hiányára mutattak rá, amelyek az önödött tranzakciós kockázati elemzésenkin alapuljanak. A közlekedési hálózatban és autóparkolóban a fizetések tekintetében is azon küszöbértékeket illetően, amelyek a konzultációs dokumentumban benne vannak. A Hagy kezdjem a tömegközlekedési hálózatokban való utazás és a autóparkolóban való használatok tekintetében. Ezek érvényes feltések voltak, és új kiveteleket irányoztunk elő, az nem őrzött parkolókban és terminálokban. Ezt az arányosság, a kötvények arányossága alapján tettünk kivételeket, figyelemmel arra is, hogy ez közérdeket szolgál, műveleti okoknál fogva is elkerülendő az esetleges a közlekedési baleseteket a belép parkolóvezető sorompóknál. Egyes válaszadók úgy fogalmaztak, hogy a DBA nem ad elég lehetőséget arra, hogy kockázat alapú értékelések alapján tervezzünk. Ezek a kivételek, amelyek a kockázatok felméréséből adódnak a PSD2 követelményei szerint, például a megbízható felek közötti tranzakciók vonatkozásában úgy ítélték meg, hogy a PSD2-ben való e, elvek megkövetelik az erős ügyfél azonosítást, és nem szabály, hanem kivétel kell legyen az ez alóli felmentés. Elvetettük világosan azt a gondolatot, hogy a fizetési szolgáltatók, szolgáltatók maguk kéne eldöntsék, hogy alkalmazzák-e vagy sem saját kockázatelemzések alapján döntsenek így, mert ez alapján a szabályokról a, a, a törvény kell, hogy határozom, és nem a szolgáltató. Ugyanakkor annak van értelme, hogy az EBB egy tranzakciós kockátelemzés alapuló kivételrendszert engedjen meg, akkor, hogy ezek objektív és konkrétan meghatározott kritériumok alapján állnak. Ezt a munkát elvégeztük, bevezettünk egy plusz kivételt, amely olyan tranzakciókra engedjük, ami 500 euró alatt van, hogyha az RTS tervezetben meghatározott csalás kockázati meghatározások érvényesülnek, és az ügyfelek védelme megvalósul. Azt is be kell lássunk, hogy a csalásokról szóló adatok nem megfelelően tükrözik mind a 28 tagállam kizelési piacait, ezért egy úgynevezett review clause vezetünk be, amely az RTL után e konkrét kivetélek esetében később érvényesül. A küszöbértékek tekintetében 10 eurós küszöbérték alapján határoztuk meg a PSD 2-es szik kitűzési alapján a biztonságot figyelembe véve, amely a piac bizalmát is fel kell tartsa. Tudtuk e közben, hogy a PSD2 versenyképességi e, elvárásaival kapcsolatban nagyon komoly problémát jelenthetnek a biztonsági intézkedések költségei. Aztán 10-ről 30 euróra emeltük az alacsony értékű kivételeket, a kivételek értékét a távoli kifizetéseknél, és miután elkülönítjük egymástól a kontaktmentes kifizetéseket és a távoli fizetéseket, az előbbinél 50 euróra emeltük fel a küszöböt. Aztán a kifizetési számlákhoz, a fizetési számlákhoz való hozzáférés esetében az Európai Bizottsággal az irányelv értelmezéséről konzultáltunk, és arra jutottunk, hogy amint a PSD 2 alatt eltelt az átmeneti, átmeneti időszak, és az RTS immárom az érvényes referencia, akkor a PSD 2 nem teszi lehetővé azt, hogy a harmadik felek hozzáférhessenek az úgynevezett screen scrappinghez. Nos, ezért nagyon fontos az, hogy a PSD 2 alatt a szolgáltatók mindig azonosítsák magukat, mindig megfelelően biztonságos körülmények mellett kommunikáljak, illetve nem használhatják másra az adatokat, illetve hozzáférésüket, mint az egyelőre meghatározott célra. A pfd 2 és az RTS alkalmazás ideje közötti átmeneti időszakra is vonatkozik egy cikk, a 115-ös cikk. Nos, ez alapján arra jutottunk, hogy amint az RTS hatályba lép, akkor már nem ugyanúgy kell hozzá, ugyanúgy lehet hozzáférni a számlákhoz, mint ahogy az jelenleg megtörténhet. Ezért aztán arra jutottunk, hogy arra kérjük a szolgáltatót, hogy legalább egy interfészt bocsásson rendelkezésre, hogy hozzá lehessen férni a kifizetési számlán, a folyószámlán lévő információhoz. A bankok tehát egy ilyen interfészt fognak létrehozni, vagy egy jövőbe, vagy a jelenlegieket fogják úgy módosítani, hogy hozzáférhessenek ehhez a felhasználók. Mindkét esetben a szolgáltatók hozzá tudnak majd férni azokhoz az adatokhoz, amelyek az, ahhoz szükségesek számukra, hogy ki tudják, eh, megfelelő szolgáltatást tudjanak nyújtani. Fontos az is, hogy zökenőmentes történjen az interfész használata, ehhez különböző standardokat szabunk meg. Ugyanaz, ugyanolyan típusú, eh, ugyanolyan tip, minőséget kell nyújtani a bankoknak, mint amilyen minőséghez hozzáférnek a fogyasztók. És nagyon fontos az, Nagyon fontos az, hogy tesztelni is lehessen ezeket az interfészeket. Nagyon fontos az is, hogy biztosítsuk, hogy ezeket a kifizetéseket megfelelően lehess, lehessen majd egymás után meg, meg lehessen tenni ezeket a kifizetéseket, és nagyon fontos, hogy ugyanaz, ugyanahoz az információhoz férjenek hozzá a szolgáltatók, illetve a fogyasztók is, mint most, a cél az, hogy a PSD 2 fő célkitűzését meg tudjuk valósítani, tehát, hogy integrált és kompetitív legyen, versenyképes legyen az EU-ban a kifizetések piaca. A mandátunkból, a mandátunkból kellett kiindulnunk, és ehhez képest mindent megtettünk, ami tőle, tőlünk telt, számos változást eszközöltünk ki. A célunk az volt, hogy megfelelőbb egyensúlyt találjunk a a PSD2 különböző célkitűzései között, amelyek néha lett mondtak e- egymásnak. Hogyha bármilyen kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok ezekre. Thank you very much to André and Ria. Köszönöm szépen. És most meg is adom a főigazgató helyettesnek a szót. Nos, Hogyha megengedik, azt javaslom, hogy először az Európai Bizottságnak adjuk meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A technikai szabványokat egy hónappal ezelőtt kaptuk meg, ahogyan önök is tudják, és szeretnék köszönetet mondani az EBA-nak, kiváló munkát végeztek. Azt gondoljuk, hogy ez a jelenlegi anyag kiváló minőségű, Egyetértek Enria úrral abban, hogy a PSD2 jó pár célkitűzést tartalmaz, néha ez, nehéz ezeket összeegyeztetni. A kényelmet, a fogyasztóvédelmet, az innovációt, a versenyképességet és a biztonságot. Azt gondoljuk, hogy az EBA kiváló munkát végzett és összefogta ezeket a néha egymással nehezen összeegyeztethető célokat. Most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Két fő témára szeretnék központosítani, először is a biztonságra, másodszorban pedig a kommunikációs interfészre. Ami a kifizetések biztonságát illeti, illetve az erős ügyfélazonosítási rendszert, támogatjuk az EBA által alkalmazott megközelítést, tehát alternatív hitelesítő mechanizmusokat alkalmaz kockázat elemzés alapján, és úgy gondoljuk, hogy megfelelő kényelmes ügyfél ellenőrzési mechanizmus még nincsen, vagy nem széles körül az Európai Unióban. Ugyanakkor az LTS-ben van egy felülvizsgálati záradék, amely egy korai felülvizsgálatot tesz lehetővé, ezzel megnézvén az alternatív tanúsítványi mechanizmus hatékonyságát. Tehát itt az RTS alkalmazását követő 18. hónapban történik ilyen felülvizsgálat. Ekkora már megvannak a statisztikák, illetve az eszközök arra, hogy a kifizetése kapcsolatos kockázatokat, illetve csalásokat elemezzük. Ami pedig a kommunikációs interfész, tehát a második témát illeti, itt az EBA-nak az volt a célja, hogy egyensúlyt képezzen a bankok, illetve a fintek érdekei között, osztjuk az Európai Parlament által kifejezett aggályokat, mi szerint az RTS-sel, illetve annak értelmezésével ne ássuk alá az innováció és a versenyképességre vonatkozó PSD 2-es célkitűzéseket. Az EBL RTS tervezete bizonyos kötelezettségeket ír elő a bankok számára, hogy jó minőségű szolgáltatást nyújtsanak, az interfész segítségével, ugyanakkor ezek az intézkedések nem elég konkrétak ahhoz, hogy strukturálisan orvosolják a harmadik felekkel való problémákat, a szolgáltatókkal való problémákat, és mindenképpen garantálniuk kell a bankoknak a TPP üzleti folyamatosságot. Szerintünk csak ez a fenntartható megközelítés a TPP-k számára, és ugyanakkor kellő rugalmasságot biztosít a bankok számára. Nagyon reméljük, hogy ez alapján képesek leszünk arra, hogy egy elfogadható megoldást találunk minden fél számára. Ehhez némi jó akaratra lesz szükség az érintett felek részéről, de azt gondoljuk, hogy ezt meg lehet valósítani, az EBA rendelet időkereteiben. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, és most pedig Peti úr kap szót. Thank you, I, thank you very much. I... Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni az EBA-nak eddig elvégzett munkájukért, és azért is, hogy a piacra vonatkozó fenntartásokat megfelelően kiértékelték, és, tehát, és alkalmazkodtak ezekhez a kritikákhoz, megfelelően kezelték őket, és megpróbáltak szigorú, ugyanakkor megfelelően átlátható szabályokat hozni. Szerintem jó megoldás született, gyakorlatilag az összes olyan problémás ügyben, amelyre fényderült a piaci konzultáció során. Egy nyitott dolog azért még lenne ezzel kapcsolatban. Engedjék meg, hogy hozzászóljak, és elmondjam, hogy hogyan vélekedünk ezzel. Ez a ö, folyószámlákhoz való hozzáférés kérdése. Három dologról engedjék meg, hogy beszéljek. Egyrészt az Európai Parlament aggályait pontosan értjük. Tudjuk, hogy ezek az aggályok abból erednek, hogy szeretnének, szeretnék elérni azt, hogy a TPP a továbbiakban is ugyanúgy szolgáltat, mint most, ugyanazzal a hozzáférhetőséggel, ugyanazokat az adatokat és információkat lehet majd elérni a folyószámlára vonatkozóan, illetve az információs, az adat ki választásának módja is megegyező lesz, illetve a kifizetés elindulásáról is lesz majd egy tájékoztatás, illetve a, ennek a kifizetésnek a teljesítéséről is. Ez jelenti majd a kiskereskedelmi piacon a kifizetések versenyképességét. Szerintünk ezt a funkcióját ennek a rendszernek meg kell őrizni, a PSD2 feltételei mellett. Ide tartozik az is, hogy a TPP-knek megfelelő licenszel kell rendelkezniük, illetve felügyelet alá kell tartozniuk, illetve nagyon fontos az is, hogy a TPP-k azonosítsák magunkat a bank felé. A második dolog, ugye meghallgattuk az imént az Európai Bizottság hozzászólását, üdvözöljük azt, hogy az Európai Bizottság megfontolja, hogy hogyan lehet a parlament aggájait megoldani. Világosabb viszonyokat kell teremteni, illetve arra vonatkozóan is világosabbnak kell lenni, hogy a közvetlen hozzáférést milyen feltételek mellett lehet meghagyni, mint b A harmadik elem is nagyon fontos számunkra. Mi az EKB részéről folytatjuk a továbbiakban is támogatjuk majd azon elképzeléseket, hogy a bankok és a tpp közösen az európai kiskereskedelmi kifej, ö, ö, kifizetési piacon megfelelő standardok mellett egy integrált kifizetési rendszert hozzanak, vég, ö, hozzanak létre Európában. Integrált piacra van szükség, egy olyan piacra, ahol a TPP-k versenyezhetnek egymással, és ahol a kereskedők egy vagy két TPP-n keresztül az összes EU-s folyószámlát elérhetik. Az elképzelhetetlen, hogy a TPP-knek 4000 különböző interfészt kell kidolgozniuk a bankokkal, mert körülbelül ennyi bank van az EU-ban. Hogyha a jelenleg megfontolás alatt álló megoldás az, hogy a közvetlen hozzáférést megadjuk, tehát hogyha ez sikeres lesz, ez a megoldási javaslat, akkor egyértelmű viszonyaink lesznek, egyértelmű lesz az a jogkeret is, amelyen belül ez a munka megtörténik majd, de ettől függetlenül az érintett feleknek még mindig komoly erőfeszítéseket kell tenni, hogy megfelelő legyen majd a kommunikáció a gyakorlati kérdésekre vonatkozóan. Az EBB az EKB elnöke, elnök, elnökének képviseletében el tudom mondani azt, hogy meggyőződésünk, hogy ez a munka sikeres lesz. Még egy dolog. Az EKB a jövőben is a gyors kifizetéseket fogja támogatni, akár úgy is, hogy egy páneurópai gyors kifizetési megoldás jöjjön létre, jöjjön létre, tehát az LKB e ezt mindenképpen támogatja. A gyors kifizetések a jelenlegi témánkkal kapcsolatban, de a közvetlen hozzáféréssel kapcsolatban, tehát a gyors hozzáférések ezt automatikusan megoldhatják, megoldhatják akár még az RTS hatályba lépése előtt, tehát 2019 előtt. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. A hozzászólásaikat, és szeretném megköszönni az e FBP-nek, hogy figyelembe vette ami, azokat az aggályokat is, amelyek kifejezést nyertek személyesen azt kell mondjam, hogy teljesen elégedett vagyok a javaslatukkal. Nyilván lesz azért eleven vita, kezdjük is. Markus Ferberé a szó először. Köszönöm szépen részemről is köszönet azért, hogy néhányat a meglátásainkból, amelyeket Antonio Tajani akkor jelentéstevő, akinek a munkáját átvehettem, megfogalmazott annak idején, és az utóbbi hozzászólás némi somolygás adott nálam okot, mert a mi jogalkotási formánk révén miképpen van lehetőség arra, hogy ezt a sebességet, amit az applikáció szolgáltatók, a mobiltelefon szolgáltatók lépéseit hogyan tudjuk követni, hát ez nagy kérdés, ez csak egy mellékmegjegyzés. A jogalkotás részéről annak idején figyelemmel kísértem a trilógust, amikor a PSD 2 részéről világos volt, hogy meg akarjuk nyitni egyrészt a piacot, több versenyt lehetővé téve, mindemellett egy magas ügyfélvédelmi szintet, és lehetőleg kényelmes fizetési módszereket lehetővé téve. Így aztán annyit már bizvást elmondhatunk, és egyes szinten megvalósul, hogy a kifizetési szolgáltatásokban a kifizetősi számlákhoz való biztosítani kell, de, még, de mindenképpen biztonságos módon. A DSD 2 az is kiderül, hogy a szabályozás, technológia és az üzleti modell semleges kell legyen. Fontos ez, mert az egyik ISO norma esetében, amelyet referenciáként vettek itt, nem került biztosításra a technológiai semlegeség. A 33-asban és a 93-as pontban világosra tesszük, hogy a közvetlen és közvetlen hozzáférés lehetővé kell tenni. Azt is világosan ha meg kell fogalmazzuk, ugyanakkor, hogy a PSD 2 összes követelményét emellett teljesíteni kell. Ez azt is jelenti, hogy a harmadik fizető szolgáltató egy, egyértelműen kell igazolja, azonosítsa magát, amikor hozzáfér a számlához. Ezek a sarok, világos sarokpontok, amelyek az első szinten megfogalmazódnak. Az Európai Bizottságnak üzenem, hogy az a vita, amely akkor a, megfogalmazódott a, kifizetés elindító szolgáltatások tekintetében, azonban hosszá, hosszú távon az öti modell, vagy a számlat információszolgálatok tekintetében, amelyek továbbra is screen scrapinget folytathatnak, vagy a kettő kombinációjaként, tehát a két szolgáltatás kombinációként valósulhatnak meg, és úgy kell működjön, hogy ez figyelembe veszi az, hogy nem fordulhat az elő, hogy az információ szolgálat hozzáfér a bankszámlához, ugyanakkor a másik fél csak korlátozott hozzáférést kap. Itt nincs rendben a világ, ha ez így alakul, ezért legyünk figyelemmel arra, hogy egy egyens, kiegyensúlyozott módszertan valósul meg, és az Európai Bizottságot arra szeretném kérni, hogy biztosítsa azt, hogy a kifizetés elindító szolgáltatások és a számla információs szolgáltatók egymással kapcsolatban legyenek, hogy A, egy ne legyen szabályozási kiskapu, másrészt viszont, ahogy európai szinten mindig mondjuk, level playing field alakuljon ki. A másik dolog, amiről még beszélni szeretnék, hogy az EBA az első tervezethez képest nagyon sok aggára reflektált részünkről, kiigazítva a küszöbértékeket és az erős ügyfélazonosra való kivételeket kiterjesztve. Ugyanakkor probléma van itt. A kivételek, az erős azonosítás alól a maximum 500 eurós ért érték alatt valósulnak meg. Ez a magánfelhasználó részéről ez helyén való, és meg is valósul az a fogyasztóvédelem, amelyet követelünk. Ugyanakkor a másik oldalon üzleti ö, ügyfelek számára ez túl alacsony küszöbérték, különösen akkor, amikor tudjuk, hogy a központi ö, számviteli ö, osztályok a, az LKB-nál, az EBA-nál, vagy a bizottságnál, például az üzleti utak ö, vagy hivatalos utak lebonyolításában látni kell, hogy az, ezek az automatizált utaztási folyamatok nem illenek be ebbe a keretbe. És ez megköveteli, hogy olyan szabályozás jön létre, amely a vállalati vagy a B2B ügyletek esetében is megfelelnek, és itt 500 euró fölött kéne meghatározni a küszöböt. Szerintem nem minden EU biztos akar ja, megadni a PIN kódját, hogyha hivatalos útra megy. Mert ezt jelenteni a mostani szabályozás. Örülnék annak tehát, ha ezek a pontok megfelelő figyelmet kapnának. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Tack för ordet, ordförande. Som jag ser det så behöver vi fortfarande säkerställa... úr, igen, köszönöm szépen. Ahogy elmondtam már korábban is, biztosítanunk kell az, hogy az ügyfelek folyószámai az online felületen hozzáférjenek a harmadik felek, és eldöntsék, hogy mennyiben van hozzáférés a TPP-k számára, és mennyiben nincs. Itt természetesen a bankok jó akaratáról van szó, nem az EBA e mondátum az, hogy olyan technikai modelleket kivezessen, amelyek elég jól működnek. A PSD 2-es irányelvben azt látjuk, hogy az RDS-nek más technikai megoldásokkal kompatibilisnak kell lennie. Meg kell győződnünk arról, hogyha egy megfelelő interfész hoz létre a bank, akkor ez ne egy átirányítási modellre épüljön, hiszen a TPP-k számára ez a technológia nem teszi lehetővé azt, hogy igazítsák termékeiket a különböző digitális környezethez. Meg kell győződnünk arról, hogy az ISO 20-asra vonatkozó igényeket töröljük, nagyon is szokatlan az, hogy ilyen technikai standardokat kérjünk, amikor más esetekben a semlegességet próbáljuk előre mozdítani. Az ISO 20.02 bevezetése azt jelenti, hogy a bankok a, már nem tudják a lehető legjobb interfészt biztosítani az ügyfelek számára és itt a mobileszközök használata is korlátozódik. A 27 per 4-es cikk kimondja, hogy a nemzetközi szabvány szervezetek a PIS és EIS-hez kell, hogy igazodjanak. Nos, itt a technológiai semlegesség elve sérül ismét, pedig ez az az elv, amely a kifizetési szolgáltatás irányelvet áthatja. Szerintem nem azért ebben a mandátumhoz tartozik az, hogy más szervezeteknek fél legális státuszt biztosítsanak, illetve bizonyos technikai standardokat írjanak elő, hiszen esetleg a bankok vagy autogyártó cégek hatása érvényesülhet. Gondolok itt például a kifizetés elindítására, itt nagyon magas költségekkel is lehet számolni, ennek következtében fontos, hogy valamilyen észszerű megoldást találjunk. Thank you. Köszönöm szépen. Az ECR részéről pedig Sophie Intfeld következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden, nem szeretnék itt a részletekbe bocsátkozni, de hadd reagáljak gyorsan arra, amely, amit Markus Weber mondott a jogalkotási gyakorlatunkról. Egyáltalán nem felelez meg a jelenlegi helyzetnek, és nem tudom, hogy évek során, az évek során amikor a veszőkről, a pontokról vitázunk, hány jó kezdeményezés halt el, hány jó kezdeményezés ment Európa határain kívülre. Tehát most félretéve az, e, ennek az anyagnak a technikai specifikumait, még mindig nem vagyok teljesen nyugodt, amikor látom az érveket, illetve a gondolatokat. Az biztos, hogy nagyon szeretném az innovációt és a versenyt előre mozdítani, illetve el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan változtassuk meg a munkamódszerünket, hiszen az innovációt egyszerűen kivezetjük Európából, aztán pedig azért panaszkodunk, hogy amerikai és kínai óriásoktól függünk, na hát ennek megvan az oka. Nos, remélem, hogy a jövőbeli hasonló dossziékat másképp kezeljük majd. Thank you. Even. Köszönöm szépen. Per, persze felmerül a kérdés, hogy a deregularizáció segíte a piacon. Erről nyitott a vita. De hát ami megjelenik a hivatalos közlönyben, azok a jogszabályok, azok a jogszabályok alkalmazandók. Gue jön? Nem, Eva Zsoli, nincs itt. Sven Gigold szól hozzá az ő nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit össze vagyok zavarva, talán Sophie Intfeld is emlékszik rá, hogy amikor a Szefáról tárgyaltunk, akkor volt egy nagyon hosszú vitánk az irányításról. És jól emlékszem rá, hogy ezeket a problémákat igazán sose tudtuk megoldani. Mi most szabályokról, szabályokat próbálunk előkészíteni, és ami az interfészeket illeti, az RPB egy olyan testület lenne, ami a CEPA tanácsot váltaná fel, és az EKB-n belül helyezkedik el. Side of that body, uh, I'm, uh, if you look at... Ennek a testületnek van egy honlapja, és ha megnézzük az eljárású szájózatukat, akkor láthatjuk, hogy háromnegyedes háromnegyed többséggel szavaznak. Ez azt jelenti, hogy a bankok ellen semmit nem lehet tenni. Ha még megjelennek, akkor nem nagyon lehet mit tenni, ha, főleg, ha még van egy-két támogatójuk. Annak idején ugye kritizáltuk a rendszert, hogy az összes érintett felett nem kérdezik meg, nem elég átlátható, de még mindig gyenge szerintem a felhasználói képviselet. És ami a tagok listáját illeti, a, ebben még ott sem szerepel. Ez miért van, megmondanám? Nem hívták meg a nőket? Ami a kifizetéseket illeti, az nem elég gyors az egész irányítási rendszer, és támogatom a másik jelentéstevőt. Szerintem újra kell gondolni azt, hogy ezeket a döntéseket eh, fogjuk, hogyan fogjuk meghozni. Annak semmi értelme, hogy az egyik vizsgálatot a másik után hozzuk. Nagyon furcsa ez az irányítási rendszer, legalábbis számomra. A bizottság felé fordulok, vajon ez a munkacsoport, ami a PSD2 megvalósítása, végrehajtásával foglalkozik, miért van egy olyan titkársága, amely az EPC-vel együttműködik, és a tagok listáján van két nagy bank, akik tagjai a munkacsoportnak, az EPPC tagjaiként, és a társelnők is hasonló forrásból származik. Én az ilyesmit nagyon nehezen tudom elfogad, elfogadni. Az EKB-n belül van egy bizonyos szereprendszer, van egy európai intézmény szerep, egyértelmű a felelősségi kör, egyértelmű a költségvetési szerep is. Itt viszont elvileg ez egy független intézménynek a, a vezetői összetétele, az ellenőrzési szint sajnos nem ugyanolyan, ez a gond itt, hogy a bankhatóság még a munkacsoportban sem vesz részt. A kérdés tehát az, hogy ki hoz, ki hoz döntéseket át, átláthatósági és elszámoltathatósági kérdésekben. Erre szeretnék egy világos választ kapni. Jó lenne, ha a bizottság legalább megbeszélni ezt a kérdést velünk, hogy ez a legdemokratikusabb és legátláthatóbb szerkezet ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm, Valli úr nincs itt. A nem az. Nem, Kapel azt, hogy nem. Akkor is mondtál hozzászólások. Az első pervas beret. Merci beaucoup. Euh, euh. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy hogy ezek, eh, megköszönöm, hogy napirendre tűztük ezt a kérdést, ez nagyon fontos téma, és köszönet, hogy meghívtuk ezeket az előadókat is. Beszéltünk egy munkacsörökről az imént, de szerintem ez az egyenlőséget hivatott képviselni. Nagyon fontos az, hogy a piaci hozzáférés adva legyen az új technológiákhoz is alkalmazkodni kell, és az is nagyon fontos, hogy teljesítsük a fogyasztóknak vagy a vevőknek azt az igényét, hogy minél könnyebbek és egyszerűbbek legyenek a kifizetési módszerek. De emögött nyilván kell, hogy legyen egy megfelelő biztonsági rendszer, vagyis mindennek utána kell járni, és meg kell nézni, hogy hol az egyensúly. Bizonyos fellépések arra irányulnak, hogy, a, hogy az, az új technológiai lépéseket meg tudjuk valósítani. De a technológiai semlegesség is nagyon fontos. Sajnos ez inkább azoknak tesz jót, azokat szolgálja, akik már a piacon vannak. Pedig a piacra való kijutás, a piaci hozzáférés nagyon fontos. Kérdés, hogy a kifizetésekkel kinek teszünk jót. Te csak azok jutnak hozzá az információkhoz, vagy az információhoz, akik már a piacon részt vesznek, piaci résztvevők, avagy azok is, akik újonnan belépnek. Kár, hogy a nagy piaci szereplők itt most nincsenek jelen, például a Sofort cég itt lehetne, vagy az típusú tégek is, cégek is eljöhettek volna ide ma. A technológiai semlegesség nevében őket is érdekelnék ezek az adatok, illetve hogy hogyan férhetnek hozzá ezek az adatokhoz. És azt hiszem, hogy a jogalkotó az első szinten nem ilyen, nem feltétlenül ilyen jogszabályt szeretett volna létrehozni, tehát nem ez volt feltétlenül az elképzelés. A technológiai semlegesség, amire mindenki utalt, ennek nem az az értelme, hogy a piaci szereplőket, főleg akiknek nagy a piaci részesetése, hogy őket még előnyösebb helyzetbe hozzuk, és akik nem jutnak be a piacra, azokat még, annak a helyzetét még jobban megnehezítsük. Köszönöm az előadóknak, hogy ellátogattak ide. Én egyébként a 10 eurós küszöböt preferáltam volna, hiszen a közvetítők nincsenek a terrorizmus elleni harc első frontján, de létük nagyon fontos, biztonsági szempontból is, és láthattuk, hogy mi, minél jobban feltornázzuk a küszöböt, annál inkább kialakulnak bizonyos kockázatok, és aztán ezekkel a problémákkal vagy a jogalkotónak, vagy a hatóságoknak kell megküzdeni. A fogyasztók szeretnének ebből az ellentmondásból úgy kikerülni, hogy az összes innovációt felhasználhassák, de mégis a lehető legbiztonságosabb körülmények között tehessék meg a fizetéseket, Szerintem ilyen körülmények között csak örülhetünk az EBA javaslatának, és várjuk a végleges álláspontjukat ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm. Nem látok további hozzászólóra jelentkezőt, akkor én is mondok valamit viszont. Méghozzá azt, hogy úgy gondolom, nagyon meggyőzőnek találom. Andrea Ria érvét, és köszönöm az EBB-nek, hogy javított az SZI első részén. A másik gond viszont a fizetési számlákhoz való hozzáférés témájában azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, mit értenek az alatt, hogy módosításokat eszközölnek a jelenlegi üzleti gyakorlat biztosítására. Hiszen ezeket a diszruptív hatásokat mindig a jogalkotás részéről mindig meg el kell kerülni, ám persze mindezt a jogszabályalkotás céljával összehangolva kell tegyük, és itt nem csak a, jelenleg, a cél nem csak a jelenleg üzleti modell megvédése, hanem valamilyen elv alkalmazása, és persze a semlegesség meg a legyenlő játék esélyek mentén, de persze a biztonság bizt garantálásával is. Úgyhogy nem tudom, a, hát megkérdőjezzük el azt is, amit az IBB mondott, a screen scraping jövőbeli tiltásáról a jogszabály révén, ami szerintem nagyon világosan benne van erre a válasz jogszabályban. Úgyhogy a jelenlegi piaci működés tekintetében egy kérdés, hogy a jogszabályban szereplő nagyon fontos elv nyilvános megsértését elkerüljük. Mint képviselő felszólalva itt, azt kérném tisztázni, milyen mértékben szeretnék módosítani ezt a részt, hiszen álláspontom szerint nem kéne módosítani. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ahogy elmondtam, úgy hisszük, hogy az rész, melyet az EBB nagyon minőségben fejlesztett ki, minden témában jó. Ez a kommunikáció interfészre is igaz, bár mi mindig úgy gondoljuk, hogy bizonyos pótlagos garanciák nyújthatóak a TPP-k számára. Azt biztosítandó, hogy valóban ők legyenek a haszonélvezői az üzleti modellek fenntartásának és az üzletmenet folyamatosságának. Az interfészek kapcsolatban az a megoldás, amelyen gondolkozunk, a következő vagy hozzáférést biztosítunk a TPP-k számára az ügyfél interfészen keresztül, persze bizonyos adaptációkkal, amelyek garantálhatják a megfelelő kölcsönös banki beazonosítást és a TPP-két, és azt is biztosítva, hogy a TPP-k hozzá, csak az információhoz férnek hozzá, amely ahhoz szükséges, hogy szolgáltást nyújtsanak, máshoz nem. Ez egyik lehetőség tehát. A másik, a bankok egy dedikált külön interfészt kínálhatnának. Az ATS-ben ezt nem határozták még meg, ám a felügyelőhatóságok, a bankok és a TPP-k egy olyan interfészként működhetnek, amely az online bank platformokon az ügyfelek számára nem megnyitott. Ez a dedikált interfész tartalmazna egy olyan csomag, API csomagot, meg a ügyfél kapcsolódó interfész egy részét, amely a tpp és bankok kölcsönös azonosítását lehetővé tenne, és megfelelő információt is áramoltatna. Ez az, amin gondolkozunk, meghallgatva a parlamentben megfogalmazott egyes nézeteket, meg a tanácsban elhangzottakat. Persze, ez még nincs kőbevésve, ez csak első gondolatok, hogy áthidaljuk azokat a széttartó álláspontokat, amelyeket eddig hallottunk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Az LKB talán válaszolhatna először. Köszönöm. Csak kommentáltam volna az RPP keretet megjegyzést. az APP egy testület, amelyet az LKB e elnököl, és minden releváns e, szereplőjét tartalmazza a kínálati és a keresleti oldalának is az ágazatban. Tehát fogyasztókat, vállalatokat, KKV-kat, bankokat, kifizetési e, intézményeket, TPP-ket és sorolhatnám. Ebben az értelemben meg vagyunk győződve arról, hogy ez a testület az, amely méltányosan képviseli minden érintett érdekét. Az RPB saját szabályokkal bír, tehát a munkacsoport munkacsoport a kifizetés kezdeményező szolgáltatások révén általában ezt a testületet társadalmakra vezetik egyrészt a kínálati oldal, meg a kereseti oldal képviselője az ágazatból. Itt az IPC és a kereskedők képviselője. A szabályok és az IPP felhatalmazása biztosítja azt, és ezt, ezt garantálhatom, hogy nem a piac talál megoldásokat, hiszen az EBB elnökli a testületet, de csak azért van ott, hogy a piaci igényetnek megfelelő erőpeszítéseket becsatornázza a megfelelő megoldás érdekében. Az IRPB e munkacsoport nem tud kialakítani megoldást, hogyha az nem széles konszenzuson alapul. Tehát ebben a konkrét ügyben nyilván nem az e RPP-n kívülről jön megoldás majd, és olyan megoldást mondtam nem érvényesült, amit az összes kulcsfontosságú szereplő nem támogat, beleértve a bankokat is, de persze nem csak bankokat, hanem a TPP-ket is. Thank you, EBA. As, yes, as from before. Köszönöm. Mielőtt András Dirk megkapná a szót, hadd mondjuk el, hogy az LKB e megfigyelő ebben a munkacsoportban, és Természetesen nyitva áll az ajtó az EBA előtt, amennyiben részt kívánok venni a megbeszéléseken. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy inkább Dirket hallgatná, ha kellene meghallgatnunk, hiszen ő tájékozottabb, és így teljesebb képet nyújthat. Ami az általános megjegyzéseket illeti, például a szabványok időzítését, irányítását illetően, mandátumunk szerint ez volt ugye az egyik legnehezebb feladatunk, hogy 12 hónapon belül meghozzuk ezeket a standardokat. Nagyon nagy mennyiségben kaptunk választ, illetve reakciókat, 14 hónapnál járunk, úgyhogy egy hónap csúszásban vagyunk, úgy gondolom, hogy nagyon hatékonyan végeztük a munkánkat. Szerintem a folyamat nem túlságosan bonyolult vagy nehéz. Ami az irányítást illeti, az EPM munkát illetően megvan az, a saját technikai struktúránk, a biztonságos kifizetésekre vonatkozóan, és együttműködünk az LKB-val, e ahogyan ez előírás is. De itt csak a nyilvános hatóságok az állami hatóságok szerepelnek. Ezek azok a testületek, amelyek a megfelelő szabványokat létrehozzák. Aztán más technikai jellegű eszmecserére is sor kerül, és ez rendben is van. Szerintem az nem baj, hogyha az EBA ezekben közvetlenül nem vesz részt. Megvannak a saját nyilvános konzultációs folyamataink, és ahogyan önök is tudják, nagyon is átlátható formában dolgozunk. Általánosságban véve, mielőtt átadnám a szót a kollégámnak a technikai részletekre vonatkozóan, most általánosságban tehát annyit mondanék, hogy megpróbáltunk egy kiegyensúlyozott megoldást találni, a jelenlegi jogi kereten belül. De valóban úgy gondoljuk, hogy ami a biztonságot illeti, rendkívül fontos, hogy bárki, aki hozzáfér egy ügyfél folyószámlájához, azonosítsa önmagát, és megfelelő garanciákat nyújtson a biztonságra vonatkozóan. Ezen kívül a hozzáférést korlátozni kell azon információra, amely szükséges a szolgáltatás lebonyolításához. Tehát azt mondhatjuk, hogy a mi szabványunk meg kell, hogy feleljen, és meg is felel a jogszabályoknak, tehát nem tudom, hogy hogyan lehetne itt másképp eljárni. És akkor átadnám a szót a kollégámnak. Quickly, because we have now the next... Yes, but then we should... Igen, most már kicsit föl kell pörgetnünk ezt a beszélgetést, mert a horvát pénzügyminiszter úr érkezik. Három néz, gondolhattunk a szakpolitikai fejlesztési folyamatról és az innovációt európai kívüli e, irányító szerepét. Ám paradigmaváltásra van szükség a, a új jogalkotásban, és először alkalmazunk jogszabályban a biztonsági követelményeket. Ilyen még sosem nem volt, és meg sem bonyolult folyamat. Ennek részesei vanunk, és van, meg is tanultunk néhány dolgot már, ezeket meg kell szívelni. Ám nem meglepő az, hogy ilyen helyzetben vagyunk, hiszen a biztonsági követelmények, amelyeket törvény rögzít, egy teljesen új elem. Ami pedig a, a menetrendet illeti, ahogy Endre elmondott, hogy egy hónapos csúszásban voltunk, van egy konzultációs folyamat, egy diszkusziós dokumentum, hogy jobban belássuk az irányelv miben létét a piac szereplővel együtt. Lehet, hogy csúszásban vagyunk, de hát fontos, ha van agály, hogy 18 hónapos időszakról van szó, holott az RTS alkalmazás után rendelkezésre 18 hónap a tényleges alkalmazásban és a jogerő Ezt a, a késedelmet nem mi okoztuk, a PSD 2-ben is benne van. Úgyhogy lehet persze a dolgokat tovább, ám a technikai standardek tekintetében szerintem jó, jó időzítésben vagyunk, és hatással lehetünk a piacra. Úgyhogy megerősítsem azt, amit korábban mondottak, a számlához való hozzáférés tekintetében a technológiai semlegesség olyan fogalom, amit nagyon sok módon definiál a PSD2. Mi arra törekedtünk, hogy biztos, hogy csak egy egyetlen mostani szereplőt sem hozzon kedvezőbb helyzetbe, és mindenki alapvonalról induljon egyformás éjjel ezt írja az RTS, megfelelve a többi hét céllal, a, sem, a technológia semleges mellett, amelyek egymással versenyeznek, és megfelelő egyensúlyban vannak szerintem. Köszönöm röviden csak, hogy őszinte legyek, abszolút csalódást okoz az, amit most látunk. A kérdésemre nem válaszoltak, egyik kérdésemre kapcsolatban kaptam választ, az irányítási kérdés nem RTS téma, holott ez van a vita terében? harmadsorban pedig csalódást okoz az is, hogy más kérdések fontosabbnak bizonyultak, mint azok, amelyeket a tárgyaló csapat vetett fel. Ha az a Mozarton, akkor lelép, akkor lemondok a tevő szerepemről, mert sem érdemre órákig dolgozni mindezen, és aztán most minden más fontosabbnak tűnik, mint azok, amelyek az RTS hatáskörébe esnek ebből semmi választ, nem, semmire nem kaptam választ. Ha ez a, a, a, a ebben a szakbizottságban, akkor abba hagyom a munkát, most. Elfogadhatatlan ez így. Thank you. Uh... Köszönöm, Markus. Világos, hogy mindenki hozzászólhatott. Persze, ha vannak olyan témák, amelyek nem jött válasz, akkor írásban kérjük, ezek a fontosak, ezért volt napirenden ma ez a téma, hogy ezekre válaszoljanak. Hogyha ezt mindezt lesöpörik az asztalról, mert más fontosabb, amit mások tettek a vitahamlott, akkor az egész ügy bajban van. Gigold úr is jó kérdésed föl. Ám az RTS is. Igen, a vita bemutatta, hogy ütköznek a nézetek a parlamentben, ezt is figyelembe kell vegye az Európai Bizottság. Ugyanakkor a pontosan meghatározok, hogy mi a parlament álláspontja ebben a körben is.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 course, please, we will have a follow-up, but now let's move to... Következik az ötödik napi rendi pont. Engedjék meg, hogy üdvözöljem körünkben Zdravko Marics urat, a horvát pénzügyminisztert, aki eleget tett meghívásunknak. Arra kértük fel, hogy számoljon be hazájának gazdasági és pénzügyi helyzetéről, illetve hogy az Európai Unió belül a gazdasági kormányzásra vonatkozóan milyen elképzelései vannak. Horvátország az EU legifjabb tagja, 2013-ban csatlakozott az EU-hoz, Horvátországra is súlyos hatással volt a pénzügyi válság, és ezzel kapcsolatban egy EDP járást indítottak. Azóta a helyzet javult, nagyban javult, a nominális deficit 3% alatt van jóval, és reméljük, hogy májusban ebből az EDP folyamatból ki is tudnak lépni. Úgy vélem, hogy a miniszter úr ezekről a kérdésekről is beszélni fog, illetve az ország specifikus ajánlásokról, ezeknek a megvalósításáról, hogy áll a bankrendszer, nagyon érdekes és fontos vitellébe nézünk, és most meg is adom a szót miniszter úrnak. Thank you, Mr. Chair, uh, honorable... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg, hogy lehetőséget biztosított, megköszönjem, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy uh, elmondhassam itt a véleményemet. Először kerül a sor arra, hogy horvát miniszter itt az Európai Parlamentben jár, pénzügyminiszter az Európai Parlamentben jár az EKOM szakbizottság előtt. Ahogy az elnök úr is említette, gazdasági trendekről és a horvátországi perspektívákról szeretnék beszélni, illetve hogy mire számíthat Horvátország Miután büszke horvát vagyok, engedjék meg, hogy néhány szót horvátul is szóljak. Ki? Uh, Köszönöm. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm és megtiszteltetés ez számomra, hogy ellátogathatnám ide az Európai Parlamentbe, és én lehetek az első horvát pénzügyminiszter, aki az Európai Parlament gazdasági bizottság előtt szól, és a horvát köztársaság gazdaság és pénzügyi trendei, trendeiről beszámolhatok. Ahogy elnök úr is említette, Horvátország más európai országokhoz hasonlóan megszenvedte a recessziót, a gazdaság és pénzügyi válságot. Horvátországban ez hat évig tartott, egymás követő hat évig. Ennek az volt az eredménye, hogy a real GDP-nk 12%-kal csökkent, ez volt a kumulatív hatás. Ezzel az egy adattal tudom ezt összefoglalni ebben az egy mondatban, de gazdaságunk több részére nagyon negatív hatással volt a válság, és az egész társadalom megérezte ezt a saját bőrén. A gazdasági tevékenység visszaesett, és azt tapasztalhattuk, hogy a foglalkoztási piacunkban is negatív trendek láthatóak, megnőtt a munkanélküliek száma, lecsökkent a, azok száma, akik aktívan munkát vállalnak, és a állam háztartása is negatív hatással volt mindez. Horvátország demográfiai értelemben sok kihívásnak van kitéve, A kormány arra jutott, hogy a gazdasági és pénzügyi kérdések prioritásként kezel, kezelendőek, sőt, ezek a legfontosabb prioritásaink. Az előző kormány kevesebb, mint egy évig volt hatalmam, hivatalban, de én abban a mandátumban is miniszterként tevékenykedtem, úgyhogy egyfajta kontinuitást jelent az én munkám. Ott is prioritásként szerepelt ez a téma. Néhány szót engedjék meg, hogy szóljak 2016-ról. Ez egy nagyon jó év volt. Önök is említettek néhány tényt. Én is megpróbálom összefoglalni, hogy mi is történt 2016-ban. Miért, véljük, miért gondoljuk azt, hogy 2016 fontos és jó év volt számunkra? Ez volt a recesszió vége egyértelműen. A felendülés jeleit is láthattuk, illetve a gazdasági növekedés jeleit, 2010 elején a becslések alapján 2%-ra tettük a gazdasági növekedést, de majdnem 3% lett belőle. Az utolsó hivatalos adat szerint 2,9% volt a GDP emelkedés szintje. Milyen növekedés hátterében az export? Úgyhogy egyértelműen a horvát gazdaság exportágazatának erőssége jelentette ezt, vagy ez van a, a fejlődés hátterében, illetve az EU-s tagságunk, de azt is láthattuk, hogy az importunk is megnőtt, mindennek a nettó ö, hozama semleges volt. Alapvetően a hazai fogyasztás, illetve a beruházási tevékenység növekedése is pozitív volt, ez nagyon és ez látható, hogy a gazdasági fellendülés és a növekedés a beruházási piacon megfigyelhető. Elmondhatom azt is, hogy 2016-ban a ipari termelékenység kb. 5%-kal nőtt, a kiskereskedelem is, a turizmus is a turizmus nagyon fontos tevékenység Horvátországban, ez körülbelül 18-20%-át teszik ki a GDP-nek éves szinten. Még egy gazdasági tevékenységre hadd utaljak. Egy elég hosszú visszahúzódás után, hat és fél éves visszahúzódás után végre növekedés történt, ez pedig az építőipar. Ezek a gazdasági ágazatok tehát jól működtek. Hadd említsem meg az államháztartást is, említett elnök úr, hogy miután a pénzügyi helyzetünk romlott, az államháztartási helyzet is, ezért a bizottság egy EDP folyamatot indított el, a túlzott deficit folyamatot indította el. Nos, a kormány arra jutott, hogy ez a legfontosabb makrogazdasági kihívásunk, és azonnali jelleggel meg kell ezt a problémát oldani. És az elmúlt évre visszatekintve elmondhatom azt, hogy az időn, rövid idő alatt is sik, a ne, sikerült megfordítani a negatív trendeket, sőt, komoly eredményeket is sikerült elérni. Az, általán, az általános célkitűzésünk ezen a területen 2% volt, ez megfelelt akkoriban, egy évvel ezelőtt az ország specifikus ajánlásoknak, és az volt egyértelműen az elképzelés a kormányban, hogy a Maastrichti követelményeknek feleljünk meg, tehát 3% alá kell hozni ezt a deficitet. Nos, az elmúlt években a több mint 5% volt általában a Horvátországban a deficit aránya. De az elmúlt év alatt sikerült a kiadási oldalt mérsékelni, és a bevételi oldalt sikerült megnövelni, illetve az adóság csökkenés is pozitív volt. Mindenek a végeredménye az volt, hogy decemberben egy technikai költségvetés, technikai jellegű pótköltségvetést eh, kellett megtárgyalni, ez azt jelenti, hogy 2, a GDP 2,6%-áról a deficitünk 1,6% lett. Jövő hónapban az Eurostat adatok is megjelennek, akkor örök is ezt elolvashatják, de ízelítőül elmondanám, hogy mi volt a helyzet 2016-ban. Az, az, az a következtetés, hogy nem csak az 1,6%-os GDP arányt tartottuk, az az Eurostat elője, vagy az Eurostat adatok alapján ez körülbelül valójában 1%-ra tehető. Az állami vagyon aktiválása egy újabb fontos terület volt, nagyon sok állami vállalata, vállalat van Horvátországban, és nagyon sok olyan portfóliónk is, amiben, benne, amiben szereplenek ezek az állami cégek vannak itt, különböző turisztikai turisztikai létesítmények, korábbi katonai létesítmények, stb. stb. Ennek köszönhetően a GDP-hez viszonyított államadóság arány sikerült lecsökkenteni 83,9%-ra, ez a jelenlegi legfrissebb adat, és elég valószínű az, hogy ez az adat még jobban csökkenni fog, tehát azt jelenti mindez, hogy körülbelül 3%, a GDP 3% pontjával csökkent az államadóság. Ezeket az eredményeket a minősítő intézmények is elismerték 7 vagy 10 év után végre pozitív eredményeket tudunk felmutatni, tudtunk felmutatni a minősítő intézmények felé. És mind a mind a három minősítő intézmény negatívról stabilra minősítette az ország trendjeit. Ez mindenképpen pozitív, szeretnénk folytatni ezt a folyamatot, szeretnénk, hogyha struktúrális reformokat a jövőben is ilyen dinamikával tudnánk végrehajtani, ez egyébként része az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásainak, és úgy gondoljuk, hogy ezekre, a lépés, ezekre az intézkedésekre mindenképpen szükség van, azért is, hogy fenntartható legyen a gazdasági teljesítményünk, illetve az államháztartásunk állapota közép és hosszú távon. Középtávú célkitűzésünk a gazdaság potenciális növekedéséhez kapcsolódik. Jelenleg ez alacsonyabb, mint a valós növekedés. Ez azt jelenti, hogy folytatni kell ezeket a reformokat, sőt, akár fel is lehet ezeket gyorsítani. LDP e táblázatokat is át, át fogunk adni, illetve konvergencia és, és nemzeti programokat is. Mindez áprilisban lesz, tehát az összes reform egy helyen lesz majd olvasható részletesen. Ezzel kapcsolatban most már el tudom mondani, hogy az egészségügyi, a közigazgatási, illetve a nyugdíj szektort fogjuk leginkább kihangsúlyozni, illetve a vállalati környezet javításával. Javítását is ki fogjuk hangsúlyozni. Számukra nagyon fontos az, hogy ezeket a feladatokat teljesítjük, de nem csak feladatnak fogjuk ezt fel, hanem ezek, ez valójában egyfajta misszió is a részünkről. Már a mandátumunk legelején, a harmadik parlamenti ülés napon ezeket a javaslatokat a parlament elé tártuk, és egy átfogó projektet kezdtünk el, vagy folyamatot kezdtünk el. Ez egy 15 elemű adócsomag. A teljes adórendszert szeretnénk megreformálni, egyszerűsíteni, átláthatóbbá, hatékonyabbá és versenyképesebbé szeretnénk tenni az adórendszert, és stabilabbá is. Illetve bizonyos esetekben adókönnyítésre is sor kerül, a háztartások és a vállalkozók esetében 0,7 a GDP 0,7 százalék pontjával csökkentettük az adóterheket, kvantitatív elemzést hajtottunk végre, főleg azonban megnéztük, hogy mely területeken fog ezt majd kísérni egyfajta pozitív fellendülés, valószínűleg a személyi jövedelemadó területén. Ez nem csak az államháztartás állásának, a költségvetés állásának a e, szempontjából fontos, hanem a teljes gazdaság szempontjából az egyik legfontosabb prioritásunk a jobb abszorciós kapacitás, tehát az EU-s alapok jobb, e, e, jobb felvétele, nagyon fontos szempont számunkra. Reméljük, hogy jövőben jobban tudunk teljesíteni, és az EU-s alapokkal, alapok segítségével több infrastruktúrális projektet is be tudunk fejezni, illetve hogy a reálgazdaságban is nagyobb lesz majd a penetráció. Ennyit szeretem volna mondani bevezetőként, és természetesen szívesen válaszolok kérdésekre, felvetéseikre. Most összefoglásul annyit tudok elmondani, az elmúlt másfél évben nagyon jó eredményeket tudott felmutatni Horvátország, és be tudtuk mutatni azt, hogy rövid idő alatt is meg tudjuk fordítani a negatív trendeket. De most nem kevésbé fontos, időszakán előttünk folytatni kell ezeket a trendeket, és bizonyos folyamatokat föl kell majd gyorsítani, strukturális reformokra gondolok, a potenciális növekedést kell növelni, illetve föntarthatóvá kell tenni az államháztartás állását, föl kell zárkóznunk, és az átlag, az európai átlagot meg kell próbálni elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon átfogó bevezetőjét. Meg kell mondjam, hogy az horvátországi eset emblematikus egyes indikátorok és a strukturális egyensúly történetében, hiszen nagyon font, tudatos és nem is feltétlenül intuitív folyamat az, ahogy a nominális deficitre vonatkozó indikátorok javíthatnak, és a strukturális deficit leszámolásában segíthetnek, és egyes szabályok, különösen, és ha a preventív ág is beindul, akkor a híres strukturális erőfeszítések mátrixja révén aránytalanná válhat a helyzet tekintetbe véve a nominál deficit alsó szintjét. Ez feltétlenül ügy, amelyel foglalkozni kell, és az Európai Unióban való gondolkozásban is fontos, ám emblematikus az horvátországi esetre vonatkozóan. Ám most van a a szó az én bevezetőm után. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter, kedves Fálka, üdvözlöllek az Ekon Bizottság körében. Örülünk, hogy elsőként a horvát miniszterek között jelen, megjelentél a szakbizottságban, és megragadom az alkalmat arra is, hogy horvátul tegyem fel a kérdésemet. Bevezető gyanánt kifejtette a horvátországi helyzet miben létét. Igen, jól és pontosan gratulálok az ön erőfeszítéseihez is, amely a hiány leküzdését szolgálta. Ahogy a szabadság elnöke is rámutatott, nyilvánvaló az, hogy az államháztartás irányításának fő célja megvalósult, és az is világos, hogy a makrogazdasági egyensúlyi hiányokra vonatkozó eljárás tekintetében azt szeretném pontosabban tudni, milyen tevékenységeket tervez bevezetni e keretben, annak érdekében, hogy ezek a makrogazdasági, ez az eljárásból kivezessék Horvátországot, és egy előnyösebb pozícióba kerüljön az ország álláztatása. Én is horvátul válaszolok, ha megengedik. Köszönöm. Nos, ahogy említették, a, az IDP a túlzott hiány eljárásra tekintettel minden követelményt teljesítettünk, sőt, ezen túlmenően is teljesítményeket értünk el, és azt is meg kell említsem, hogy a kormányunk elfogadta azt a dokumentumot, mennek címja, a köz, az állam adósság kezelésének mikéntje, és ennek alapján csökkentjük az államadóság a GDP-hez mért arányát éves lépésekben 2,3 pontra. Ami pedig a költségvetést illeti, meg a makrogazdasági tendenciákat, az hiány ellen való fellépés nagyon fontos. Az intézményrendszer egyrészt beazonosította ezeknek az okait, és a kormány is reagál ezekre. Ezek azok a területek, ahol jelentős szereplők kor, költségvetési forrásokból gazdálkodva tudnak jobban teljesíteni, és általában a közigazgatás keretein belül alkalmazni kell azok, ezeket az elveket, hatékonyabb szolgáltatásokat nyújtva az állampolgároknak, meg a vállalatoknak, a demográfiai tendenciák megfelelően. Vannak olyan ágazatok, ahol emiatt nagyon nagy a kihívás, például az egészségügy, a nyugdíjrendszer, a demográfióknál fogva jelentős átalakítást igényel, hogy fenntartható legyen. És vannak olyan területek még ezen túl is, ahol biztosítani kell a hosszú távú fenntarthatóság követelményeit. Oktatás ügyre is igaz ez, meg a bíróságokra, az igazságügyre. És jobban összekapcsolni az oktatás politikát a munkaerőpiac igényeivel. Ezek azok a területek, ahol a jövőben potenciálok aknázhatóak ki. Ezen túl az egészségügyi rendszerünk is kell, hogy kövesse az, a, a, a hatékonyabb, konzisztensebb működés követelményeit. A makrogazdaság egyensú eljárás tekintetében pedig bízunk abban, sőt, biztosak vagyunk abban, hogy az a teendő, hogy a tevékenységek szintjét feljebb vigyük, és reformokat hajtsunk végre annak érdekében, hogy csökkentsük a terhelését. Az egyes államháztatási terheket, és lebontsunk bizonyos administratív terheket, bürokráciai terheit az ágazat szereplőiről, mert emiatt nehezen tudnak mozdulni a vállalkozók, akár hazai, akár külföldi vállalatokról beszélünk. Ezeknek az intézkedéseknek egy olyan kombinációra van szükség, amely révén Horvátország számára lehetővé válik, hogy előrelépjen a makrogazdasági egyensúly vonatkozásában is. Thank you. Pervans Beres. Köszönöm, Pervas Beresk. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk a gazdasági párbeszéd keretében. Azt hiszem első ízben hívjuk meg Horvátországot, már régóta várjuk Önt ide, és ahogy ön is elmondta, lehet, hogy egy másik kormány képviselőre számítottunk, illetve vártuk őket, de hát Önt is üdvözlöm. Egy az Agrokor vállalkozást szeretném megemlíteni. mint egy 60 ezer embert foglalkoztat Horvátországban ez a cég, és ön ennek igazgatója volt. Egy átstruktúrási folyamatban van ez a cég, és nem igazán értem, hogy mit mondott a miniszterelnök, nem értem igazán, hogy az állam mit is kíván kezdeni ezzel a céggel, ezzel a vállalkozással. Európai szinten ismeretes hogy a jogi keret, illetve Vestager asszony elképzelése, az mindenképpen nagyon fontos, hogy az ilyen ástruktúralás esetében megfelelően kell eljárni. 2014-ben konzultációt folytattak a vállalkozókkal egy hasonló esetben. A kérdésem tehát az, hogy hogyan látja ennek a vállalkozásnak a jövőjét, illetve illetve mennyiben felelez meg a horvát jogalkotás számára a rendelkezésre álló eszközökkel, illetve a bizottság elképzeléseivel. Köszönöm szépen a kérdéseket, illetve a megjegyzéseket, ahogyan ő is, ön is teljesen helyesen elmondta. Korábban valóban ennek a cégnek dolgoztam, a stratégiai és tőke eh, piaci részleg igazgatója voltam, illetve 7 éven keresztül a pénzügyminisztériumnak dolgoztam. Most a válaszom meg fog felelni a miniszterelnök által elmondottaknak. Az Agrokor a legnagyobb magáncég Horvátországban, illetve ebben a régióban. Az egész közép- és kelet-európai régió első tíz ilyen vállalkozása közé tartozik. Ahogyan elmondta, több mint 60 ezer munkavállalót foglalkoztat, és azt mondanám, hogy integrált üzleti tevékenységet folytat, mezőgazdasági tevékenységet, illetve élelmiszerfeldolgozást, élelmiszer forgalmazást ezen kívül ez ugye megfelel a cég előírásainak, de megfelel más beszállítók elképzeléseinek is a piacon. And, uh, uh... Ez az egyik legnagyobb kihívás jelenleg. A kihívás abból származik, hogy ez a cég eh, nagyon eladósodott, és emiatt a minősítő cégek leminősítették ezt a vállalkozást. Az adósságát kezelnie kell, de még ezelőtt rövid távon, és van egy másik kihívás, ez pedig az, hogy a beszállítókkal való kapcsolatot orvosolni kell. Úgyhogy rövid távon szükség van a működő tőkére, annak érdekében, hogy a termelési tevékenységet folytatni tudják, illetve az élelmiszer forgalmazási tevékenységet is. Magánvállalkozásról van szó. Az állam követi a cég tevékenységeit. Információink szerint a cég próbál további likviditási forrást találni rövid távon. Egy-két opció erre rendelkezésre áll. A cég által kapott információ szerint figyelemmel követjük a tendenciákat, illetve a fellépéseit ennek a vállalkozásnak. Az a kormány természetesen tisztában van a erre vonatkozó jogszabályokkal, amely megfelel az EU-s vívmányoknak, illetve jogszabályoknak, illetve azt is el kell mondani, hogy a jelenlegi fázisban a cég tulajdonosa, illetve vezetősége elkötelezett amellett, hogy megfelelő megoldást találjon a jelenlegi helyzetre. Thank you. Uh, I see Google colleagues, so, uh... Köszönöm. Szengi volt következő. Thank you, Chair. Well... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Miniszter úr, köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Az ország specifikus ajánlások témáját szeretném fölvetni. Nagyon sok ország, ország esetében, tehát az önországa nem kivétel, azt láttuk, hogy ezek az ajánlások igazából nem vezettek semmilyen eredményre, vagy nem sok eredményt hoztak. A szemeszter értékel, akkor azt tapasztaltuk, hogy Horvátország 2016-ban az öt ország specifikus ajánlás tekintetében szinte nem történt előrelépés. 2015-ben csak egy esetben, egy ajánlás tekintetében volt némi előrelépés, a többiben nem. A kérdésem pedig az, hogy ezeket az ajánlásokat tervezik-e komolyabban venni, vagy úgy gondolják, hogy ezek nem megfelelőek, nem alkalmasak. Bár ugye a tanács megszavazta, jóváhagyta ezeket az ajánlásokat, az, az ön kormánya ezeket jóváhagyta a tanácsban, mégis a megvalósítás területén hiányosságok mutatkoznak. Nagyon sok tagállamban van egy kulcsfontosságú probléma. And should have more speed when it comes to decisions. So can... Ez pedig a döntéshozatali rendszer gyorsaságát illeti, tehát a jogi rendszer re vonatkozó ajánlások tekintetében hogy kíván eljárni? Válasz, köszönöm szépen a kérdését illetve a megjegyzéseit. Igen. Nos, nagyon röviden először is teljes mértékben komolyan vesszük az ország specifikus ajánlásokat. Nem csak azért, mert ezek az Európai Uniós intézményektől származnak, hanem azért is, mert A kormányunk is hasonlóképpen gondolkodik. Ahogyan ön is rámutatott, korlátozott vagy csekély mértékű volt az erőrelépés 2016-ban, és ennek a, az áll a háttérében, hogy két választásra kerül sor. 2015 végén egy rendes parlamenti választásra került sor, amely további három-négy hónap tehát ezt a választást további három-négy hónap követte, amikor is felállt a kormány, illetve utána volt egy második választás is, és ezért az ország specifikus ajánlások tekintetében késlekedtünk. De a államháztartást mindenképpen ellenőrzés alatt tartjuk, illetve nagyon reméljük, hogy a túlzott deficit eljárás tekintetében is megfelelően tudunk majd eljárni. Beadjuk a dokumentumokat az Európai Bizottságnak, és rámutatunk azokra a területekre, ahol előrelépés történt, véleményünk szerint. Ez annak köszönhető, hogy eleget tettünk az országajánlásoknak, beszéljünk akár az üzleti környezetről, az egészségügyi rendszerről, vagy a jogrendszer, a jogalkotási rendszer átalakításáról. Egyértelmű, ahogyan Ivan Eszmenet is, is rákérdezett erre, egyértelmű az, hogy az igazságszolgáltatási rendszert, a jogrendszert javítani kívánjuk, nem csak a stabilitás szempontjából, hanem a kiszámíthatóság és szempontjából is, illetve a hatékonyságot is növelni kívánjuk. Tiszteletben tartva a jogállamiságot, illetve a beruházók és különböző ügyfelek védelmét is szolgálni kívánjuk. Ez nagyon fontos, hiszen így Horvátország vonzóbb lehet a beruházások, illetve az üzleti vállalkozások szempontjából. Mr. Annemans. Annemans kolléga. Az a you allow me to speak Dutch. Ha megengedi, hollandul szeretnék hozzászólni. Dan bent u een en al enthousiasme en ook Miniszter úr, önök annak idején nagyon lelkesek voltak az euróvezethez való csatlakozással kapcsolatban, viszont az euróvezetben elég sok a zavar. Ezen az a kérdésem, hogy a kormányoknak nincsenek-e aggájaik az euróvezet stabilitásával kapcsolatban? Mi a helyzet a polgárok véleményével? Én belga vagyok, így aztán nagyon nehéz rálátnom a helyzetre, de az Euróbarométerben azt olvastam, hogy a horvát lakosságnak több mint a fele negatívan vélekedik az euró bevezetéséről. A kormányának mi a véleménye? Hezitál-e a kormány, vagy az Euróbarométer felmérés után elgondolkodtak ezen, vagy elképzelhetők, hogy egy Egyesült Királyság féle megoldásban gondolkodnak, hogy bizonyos dolgok alól felmentést kérnek? Tisztelt képviselő, megköszönöm a kérdését. Két tényt hadd mondjak el, mielőtt válaszolok a kérdésre. Horvátország Horvátország történelmileg kapcsolódik a német márkához, az euró bevezetése után pedig az euróhoz kötöttünk, kötődünk. Ez azt jelenti, hogy a kifizetési mérlegünk kön a, több mint a 70 százalék közvetlenül az euróhoz, euró gazdasághoz kötődik. A másik dolog, amit pedig önt említett, az EU-s csatlakozással fölvállaltuk azt a kötelezettséget, hogy bevezetjük az eurót. De ehhez bizonyos feltételeket teljesíteni kell. Ez nem csak rajtunk múlik, hanem azon is, hogy az Európai Unióban a politikai döntések hogyan születnek meg. Jelenleg az öt Maastrichti feltételből négyet teljesít, egyetlen olyan van, amit nem teljesítünk, ez pedig azt jelenti, hogy az államadóság még mindig a GDP 60%-át meghaladja, bár 2016-ban évek óta először csökkentettük az államadóság mértékét. Az államadóság kezelésével kapcsolatban a kormány elfogadott két hónapja egy stratégiát. Itt egyértelmű az az elkötelezettség, hogy a kormány 2,5-3 százalék ponttal csökkenteni ezt évente. Ez megfelel a növekedés és stabilitási paktumnak, illetve az egyéb rendeleteknek is, amelyek alapján még 60%-ot meghallgató, meghaladó államadósággal is meg kell próbálni csökkenteni ezt a, ezt a töbletet, de mi nem azért szeretnénk csupán azt a feltételt, ezt a Maastrichti feltételt teljesíteni, han, hogy csatlakozzunk az euróhoz, hanem azért is, mert van egy több mint kétszázalékos, os GDP kétszázalékát át meghaladó elsődleges többletünk. Polgáraink véleménye természetesen nagyon fontos számunkra, a Nemzeti Bankkal egyetemben egy nagyon alapos költséghatékonysági, egy költség költséghaszon elemzést szeretnénk tartani. A Brexit miatt egy kicsit még várni szeretnénk ezzel, de a költséghaszon elemzés mellett szeretnénk részletesen elemezni azt, hogy milyen előnyei és hátrányai lennének annak, hogyha az eurót bevezetnénk Horvátországba. Erre azért van szükség, mert nagyon fontos az, hogy a döntésünket, a végső döntésünket megfelelően meg tudjuk majd indokolni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. az biztos, hogy svájci frank alapú kölcsönöket nem kell majd tudni, vagy nem, nem kell majd kiadni a bankjaiknak. Ez biztos, hogy előny. Niedermayer úr, köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, hogy ellátogatott ide, és, és válaszol a kérdésekre. Nekem is lenne három kérdésem. Az első, gazdasági növekedés. Az adatok alapján örömteli, hogy ismét fellendült a gazdasági fejlődés, de 2014-2015-ben még az EU-s átlagot sem tudták teljesíteni. Kérdezném, hogy mennyire fontos az, hogy milyen régióban érik el ezt a gazdasági növekedés. A következő kérdésem fiskális terveik. Gratulálnom kell, hiszen előrelépést, javulást értékel, ez egyáltalán nem egyszerű ilyen körülmények között, de azt is látom, hogy az elkövetkező évekre a struktúrás deficitet szeretnék növelni, nem tudom, vagy ez fog növekedni, nem tudom, hogy ez nem mennyire pozitív önöknek. Még egy harmadik kérdés a kollégák, kollégákat is érdekli. Van egy 2015-ös svájci frank euró átváltási jogszabály. Erről mit tud mondani? ennek az utózmányairól. Köszönöm a kérdéseit. A GDP-vel kezdve a 2,9% 2016-ra 17-re 2,2-szeres előrejelzés. Meg kell mondjam, nagyon büszke vagyok arra, hogy az előrejelzésünk majdnem megegyezik az Európai Bizottságéval, meg az összes releváns gazdasági jellemzőjével és pénzügyi intézettel az IMF-től kezdve, vagy egészen hazai jellemzőkig az Európai Bizottság 3,1%-ot jósol. Persze, ahogy bevezetőmben mondtam, nagyon erős és hosszú recesszió után, és a GDP hosszú csökkenése után, mely az egyfőre jutó GDP-ben is lecsapódott, meg más elemekben is, csúcs prioritás számunkra az, hogy a növekedést beindítsuk, és javítsuk, és ezt a negatív egyensúlyt visszabillentsük a recesszió időszaka után, és a konvergencia pályára lépjünk, az Európai Unióhoz igazítva a növekedést és a trendeket. Arra is büszke vagyok, hogy az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzésében Horvátországot azon két ország közé sorolta, ahol a kiigazítás a felfelé való kiigazítás megtörtént, és ez mindenképpen világos bizonyítéka annak, hogy az egyes elemek és eszközök, cselekvések, amelyeket folytatunk, sikeresek. A fiskális, az államháztatási pozícióra vonatkozó meglátásuk helyén való volt. A strukturális pozíció és hiányra vonatkozó válaszom azonban rá kell mutasson arra, hogy 2016-ot meg 2017 et együtt kell vizsgáljuk. A 16-os év sokkal jobban alakult, mint az előrejelzések, és a strukturális reformok, kiigazítások túlmentek nem csak az Európai Bizottság várakozásain, még az Európai Parlamentén, hanem a saját várakozásainkat is felülmúlták. Amikor a 17-es költségvetést terveztük, akkor a cél 1,6-2% között volt, és 17-ben akartunk a fiskális állami pozíció javítani. Most a 2016-os eredmények fényében látható, hogy sokkal jobban alakultak ezek az eredmények. 17-re vonatkozóan azonban őszintén megmondhatom azt is, hogy tovább folytatjuk ugyanezt a stratégiát az államháztartás menedzselésében, mert a, kulcs, a kulcsunk, a, a sikerünk kulcsa a kiadási oldal átalakítása volt, és itt kell szigorú és átfogó módon reformálnunk, észszerűbben felhasználva a közpénzeket a kiadási oldalon, és persze minden plusz bevételt a hiány csökkentésére kell költeni. Ez a stratégiánk, most vagyunk a 17-es év első negyedévében még csak, nagyon sok kihívás meg meg lehetőség is még előttünk áll. Az azonban már most is látható, hogy az alapgondolat az államháztartás egyensúlyának javítása. 17-ben folytatjuk ezt a munkát. A svájci frank kérdésére válaszolva, nyílt és folyamatos tárgyalásban vagyunk az Európai Bizottsággal. A nyári szünet előtt tervezzük az Alkotmánybíróság döntését, tervezik kiadni az érintett bírósági ügyben. Ez a párbeszéd egy további lépését jelenti majd. Értjük a hátterét persze, és a fő érveket, amelyek az Európai Bizottság felsorakoztatott a végrehajtás, a jogszabály elfogadása vonatkozásában, hiszen 94%-a azon adósoknak, akinek, Svájc, akinek svájci frankban volt a jelzálog hitele, átváltotta ezt euró vagy kuna alapú hitelre. Így módon a svájci alapú hitelállomány teljes mértékben átalakításra került, úgyhogy valószínűleg visszamennek ezek a trendek. Mégis aktív módon közelítjük meg ezt a témát, és a banki ágazattal folyamatosan kommunikálunk Horvátországban. Többféle lehetőséget és opciót mérlegelünk arra, hogyan lehet adekvát megoldást találni a svájci frankos hitelesek ügyére, amely elfogadható is, de nem ássa alá az államháztartás egyensúlyát, és amely kölcsönösen elfogadható megoldás és megállapodást jelent, anélkül, hogy a választott bíróság elé kéne vinni az ügyet. Köszönöm. Köszönöm. felkészülök a kérdésre, mert konkrétabb válaszokat is várunk, amitől a Koburn úr Szóval most. Köszönöm, elnök úr. Márk úr, Horvátország EU tagállam, de nem tagja az EMU-nak. Horvátország monetáris politikája a kunára épül, amely többé-kevésbé kapcsolódik az euró árfolyamához ám a 2019-től tervezik az euró elfogadását, ám 11,3%-os munkanélküliségi aránya 2017-ben ennyit mértek, annyit, mint Spanyolország, Olaszország és Portugália. És 40% az ifjúsági munkanélküliség hasonló Spanyolországéhoz. Horvátország úgy tűnik olyan állapotban, mint általában dél országok a horvát kormány valóban szeretne csatlakozni a monetáris unióhoz, az ilyen magas munkanélőség mellett is? Nem kéne egy euró megtakarítási programot eh, rákényszeríteni Horvátországban, mint amit Görögország volt a helyzet? A miniszter szerint a hazája versenyképes tud maradni az EMU rendszerében? És legfontosabb kérdés, a horvát emberek elfogadják-e majd a, ezeket a megszületési programokat? Tudnak egyáltalán ezekről, hogy ezek úton vannak? Nézzék meg, mi történt Görögországban. Katasztrófa. Erre készülnek? Ez a legjobb érdeke Horvátországnak? Míg más országok, mint, mint Olaszország esetleg kiszáll az euróból? Köszönöm a kérdését. Röviden utalnék arra, az előző kérdésre is válaszolva rámutattam, hogy továbbra is elemezzük a költséghatákonysági és egyéb szempontból a, a, a csatlakozás melletti és elleni érveket. Ez nem csak a döntéshozók számára fontos, hanem az egész társadalom számára, hogy lássuk az előnyöket, hátrányokat amelyek potenciálisan adódhatnak, és milyen kihívásokat jelent az euró elfogadása. Jelen pillanatban tehát ez a hivatalos álláspontunk, a következő szakban pedig követve a görögországi fejleményeket, meg a Brexit e, esetét figyelembe véve fogjuk majd meghatározni a döntés mikéntjét. Két dolgot azonban felvetett, amelyet én is, kommentál, amelyet én is kommentálni. A munkanélküliség, amely különösen ifjúság körében számunkra a gazdasági teljesítmény kritikus elemét jelenti. A kormány számára nem is annyira a munkanélküliség, hanem a munkavállalás, tehát a társadalmi általában a munkaerőpiac helyzetének nyomonkövetése a legfontosabb. Itt szeretnénk erőpesztéseink legnagyobb részét koncentrálni. Az árfolyam politika tekintetében pedig említette a versenyképességet. A Nemzeti Bank, mióta 93-94-ben bevezették a kunát, ezért hát euró, tehát erősen kapcsolódik, konvergál az euróhoz a kuna. Tehát a Nemzeti Bank a kuna nominális stabilitását az árstabilitás horgonyaként alkalmazta az elmúlt 25 évben, és ezt tovább folytatjuk ezt a tendenciát. Persze vannak belső vitáink arról is, hogy lehetne esetleg versenyképességet fokozni a valuta deviza nominális leértékelésével, de mindig arra jutott ez a vita, hogy a úgynevezett belső leértékelés eszközéhez nyúlunk csak. Mindeközben a, a megszorítási program és az ehhez kapcsolódó elemek vonatkozásában 2016-ban nagyon világosan kiderült, hogy az államházatás kezelésének mi a felelős útja sikerült a költségvetés nominális kiadási oldalát régi hosszú idő óta befagyasztani, és történelmünk során először sikerült a GDP és az államháztartás arányát javítani. Úgy tűnik ez a jó képlet az államháztartás felelős stabilizálására, és ezt tovább folytatjuk. Ez a terület tehát, ahova erőfeszítéseink legnagyobb része megy. Köszönöm. Köszönöm szépen, Katalin Iván úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is anyanyelvemmel fogok szólni. Nos, először is szeretnék gratulálni önnek a rövid idő alatt elért eredményekhez. Gazdasági szempontból nagyon jó eredményeket ért el, és ezeket üdvözöljük. A költői kérdés az lenne, hogy vajon ugyanilyen jól teljesített volna-e Horvátország, hogyha az eurózóna tagja a válság során, hiszen ebben az időszakban nagyon sok olyan eszköz áll rendelkezésére, amelyek hiányoztak volna, hogyha ön az, önök az eurózóna tagjai. Az eurózónához való csatlakozás technikai pénzügyi döntés kérdése, nem pedig politikai döntés. Nagyon sok vitát folytatunk ebben a tekintetben azon országok esetében, akik csatlakozni kívánnak az eurozónához. A kérdésem a következő. Pénzügyminiszterként mit gondol az EKB mandátumáról ön szerint? Elegendő-e az, hogy az EKB csak az inflációval foglalkozik az eurozónán belül? nem lenne fontosabb az, hogy az EKB fölvegye a harcot a munkanélküliséggel szemben, illetve a gazdasági növekedésre összpontosítson. Ez két olyan célkitűzés, amely mindenképpen feladata az amerikai pénzügyminisztériumnak, itt pedig az EKB-nak nem ez a központi banknak. Igen, köszönöm szépen. Nos, őszinte leszek. Most első ízben kell véleményt formálnom az LKB politikájáról, illetve megközelítésről. Általában a saját nemzeti bankunk politikájára kérdeznek rá. Nos, azt hiszem, hogy a Horvát Nemzeti Bankra vonatkozó válaszom tulajdonképpen megfelel az EKB helyzetének és pénzügyminiszterként, illetve közgazdászként azt gondolom, hogy nem csak az árstabilitás kell, hogy legyen a cél, ez természetesen egy nagyon fontos elem. A monetáris politika egyik kulcs eleme. A fiskális politikával karöltve a gazdasági tevékenységre kell, hogy összpontosítsunk, illetve a munkanélküliségre, és ezzel kapcsolódnék az előző kérdéshez is, hogy hogyan lehet megfelelő ö, kapcsolatokat kialakítani, illetve a gazdasági tevékenységeket emelni, az életszínvonalat növelni, és természetesen a munkaerőpiaci tendenciákat is javítani. Mindenképpen fontos ez az én országom szempontjából is. Nagyon jó a Nemzeti Bankunkkal való kapcsolatunk, és természetesen mindegyik felelősségi területen megvannak a korlátozottságok. A korlátozott lehetőségen belül, és nagyon fontos az, hogy megfelelően lépjünk föl. Nem csak bizonyos célok, konkrét célok felé elmozdulva, hanem a nagy általános célokat is szem előtt tartva. Elnök, köszönöm szépen, Iván Emel is következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, egy konkrét kérdést szeretnék föltenni. Nagyon sokszor visszaköszön ez a különböző jelentésekben. Az Európai Bizottság méreható elemzést készít, javaslatokat fogalmaz meg, és azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy a vállalkozások számára a finanszírozási lehetőségeket megnyissuk. Modernizálhassák tevékenységeiket, innovációt alakíthatnak ki, illetve a kutatásfejlesztésre költhessenek. Horvátországban ezek a területek még bizony korlátozottak. A kis beruházók esetében bizony korlátozottak a lehetőségek. Azt mondhatjuk tehát, hogy a reálgazdaságra nem vagyunk kellő mértéken nyitottak Horvátországban, és ennek az egyik oka az, hogy nagyon sok nem teljesítő hitel van. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy milyen az ön stratégiája? Válasz, ahogyan elmondta, az MPL szintje 2015-ben Horvátországban 16,7 volt, 2016-ban sikerült elindítani a lefelé mutató tendenciát, tehát most már 15% alá jutunk. Összehasonlítva ezt azonban más európai országokkal, a vállalkozásokat illetően azt mondhatjuk, hogy még mindig magas a nem teljesítő hitelek száma. Úgyhogy ezeket kezelni kell, erre összpontosítunk. Hangsúlyoznék egy nagyon fontos elemet, az adóreform keretében ezt fölismertük, amikor a vállalati jövedelem adót kialakítottuk, akkor megpróbáltuk ösztönözni a bankokat és a pénzügyi intézményeket arra, hogy proaktívabb megközelítést alkalmazzanak, annak érdekében, hogy további likviditást bocsássanak rendelkezésre, illetve azért is, hogy az a nem teljesítő hitelekről inkább figyelmüket a, a növekedés teremtő tevékenységekre összpontosítsák. A bankágazatunk még mindig egy 20%-os megfelelési rátával mutatkozik. és ez a GDP 3-5 százalékára rúgó likviditást mutat a bankok esetében, és mégis nem igazán akarnak hitelezni, mert hiány, hiányoznak a megfelelő projektek, de azért is, mert nagyon alacsony a, az erre vonatkozó tevékenység. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ezeket a tendenciákat meg kell változtatni. És hogyha visszatérünk az Európai Uniós alapokra, ezek a pénzügyi tevékenységek alapvető forrása, gondolok itt a kutatásfejlesztésre, oktatásra, tudományra és így tovább, ezeket ki kell egészíteni pénzügyi forrásokból, a pénzügyi intézményes forrásokból, és ez így megfelelő növekedést irányozhat elő. Szerintem az egyik legnagyobb kihívás számunkra az az, hogy a vállalatok alacsony szintű tőkével rendelkeznek. Ezért a kreatív fellépéseken túl a tőke oldalt is meg kell erősíteni a vállalkozásokra nézve, hiszen a recesszió ugye hosszadalmas volt, és ezért a tőke szintje bizony nem kielégítő ebben az ágazatban. Köszönöm. Wolf. Köszönöm, Wolf. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Örülök annak, hogy ilyen pozitívan beszélt arról, hogy milyen gazdasági növekedést hajtott végre a Horvátország. Coburn úr már feltette a kérdést, amit szerettem volna a szegénységről, illetve a munkanélküliségről. Az első kérdésem. 34% a, a fiatalok munkanélküliségi rátája, a szegénységi ráta 40% fölött van a nemzeti bankok szerint. Ön mégis azt mondja, hogy növekedés értelek, ez pedig az építőiparból származik, illetve a turizmusra vezethető vissza. Szerintem ez egy kicsit félrevezető. A növekedés, főleg ami a GDP ami a GDP részlethető, két olyan aspektus miatt is bekövetkezett, amiről nem beszélt. Egyrészt a világbank adatai alapján a, az IMF, az EU, illetve a világbankból származó alapok a GDP 5-10%-át teszik ki. Ez tehát bevétel, ez egy elég nagy részesedés illetve a GNA-jük több mint 40%-et teszük ki. A másik dolog pedig, amit nem vett figyelembe, illetve nem beszélt erről, arról van szó, hogy önök gyorsabban teszik pénzé az országuk vagyonát. Említette, hogy bizonyos, bizonyos korábbi katonai birtok, katonai, a katonai vagyont árulják, illetve eladják ez is mindenképpen közrejátszik. Ön is említette a Brexitet, én is említem ezt, hogyha megnézzük a hosszú távú hatásokat, akkor látható, hogy az alacsony növekedés, illetve a népesség előregedése valamilyen hatása lesz majd az országra, ugye ennek vannak külső hatása is, a Brexit is nyilván hatása lesz önökre az exportjuk, importjuk, a GDP növekedés, vagy GDP alakulása, a turizmus alakulása, vagy az EU-s alapok alakulása, hogy hogyan fog változni a Brexit miatt? Ez nem feltétlenül az euró csoport tagságra vezethető vissza, nem csak azért változnak meg a dolgok, hanem azért is, mert valaki EU tagállam. Köszönöm a kérdést. Sajnos nem tudok, elé, nem tudok egyet érteni az összes adattal, amit megosztott most velünk, a GDP-re vonatkozóan sem. Említettem, hogy a hazai kereslet volt az egyik leg, legfőbb indok annak, hogy a GDP meg növekedett, de vannak külső, el, külső tényezők is. Alacsonyak voltak például az árak, alacsony volt a kőolajára, vagy más erőforrások ára, ez nyilván pozitív volt, avagy QB program is nagyon sokat segített eh, ilyen szempontból, de elég ellenállóak vagyunk. A turizmust külön is megemlítette. 18-20 százalékát teszi ki eh, a GDP-nek a turizmusra származó bevétel. A statisztika nem világos ezzel kapcsolatban, de mindegy, ez bevétel. A turizmus is elég ellenálló iparág, vagy gazdasági ág valószínűleg azért, mert néhány földközi tengeri turizmusbeli riválisunknak vannak, vannak saját problémáik. A turizmusban, főleg a szállodágazatban bizony fontos szerepet töltenek be a piacon a mi szállodáink, és nagyon erőteljes beruházási ciklusokról beszéltünk a szállodák esetében. Említette a vagyon kiárusítását is. A kormány még mindig nagyon sok szállodalánc tulajdonosa a tengerparton is, nem azért, mert annyira szeretünk szállodákat üzemeltetni, hanem az elmúlt időszakban nagyon sokszor volt tulajdonosváltás, és mindig adóság halmozódott fel, nem tudták kielégíteni például az adójukat ezek a szállodák, a szálloda tulajdonosok, ezért végül így döntöttünk, tehát ezek nem jól kezelt veszteséges hotelek, stratégiai partnereket kerestek, és pontosan erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy a, az állami vagyont kell aktiválni, az állami vagyonunkat, vagyonunk kezelését mindenképpen tudjuk javítani, egy stratégiai beruházás, beruházóra van szükség, friss tőkére új embereket kell alkalmazni, ezek a, ezeket a hoteleket így följebb lehet minősíteni, és nem csak a létező, tehát a, nem csak a létesítményt lehet ezzel feljavítani, hanem az egész mikrokörnyezetet is feljebb lehet minősíteni. Mint említettem, tehát az állami vagyon aktiválása nagyon fontos stratégiai, nagyon fontos eleme a kormány stratégiájának. Nézzük a Brexit témáját. Természetesen nyomon követjük, szorosan nyomon követjük a fejleményeket, de nem csak az Egyesült Királyság és az EU vonatkozásában, hanem megpróbáljuk elemezni ennek a közvetett és közvetlen köz, következményeit. Például a külkereskedelmi mérlegünk szempontjából bizonyára tudja, hogy Horvátország azon országok közé tartozik, akik a legkevésbé függnek közvetlenül az Egyesült Királyságtól. De az elmúlt időszakban egyre egy, növekedett a, a brit turisták száma Horvátországban, ez pozitív, de nem félünk attól, hogy a Brexit után megcsappanna a brit turisták száma. A tőkepiacon kereszt, ami a tőkepiacon fog történni, azt még nem lehet igazán előre látni, természetesen ezeket a fejleményeket is követjük. Köszönöm. Köszönöm, Pervans Beres következik. Merci, euh, Köszönöm. Miniszter úr utalt a Brexit témájára. Az európai politikai vezetők most érnek vissza Rómából, a 20, az Európai Unió 27 tagúvá fog szűkülni. A kollégám beszélt arról, hogy Horvátország mikor lép be az eurozónában, ez is egy olyan téma, amely megosztja a 27-eket. A kérdés az, hogy meg kell, be kell -e várni mindenkit, avagy lehet -e több sebességes Európa is. Az egyes, egységes valuta kérdése tehát megosztó téma, illetve a gazdaság és monetáris unióra vonatkozóan is felmerülnek kérdések. Ön ugye az ECOFIN tagja. Hogyan látja a dolgokat ebben az összefüggésben? A Brexitnek, illetve a gazdasági és monetáris unió kiterjesztésének um, milyen lehet a kumulatív hatása? Uh, yeah, you are right, obviously, at ECOFIN meetings we are. Igaza van, az ECOFIN üléseken alaposan megtárgyaljuk ezeket a témákat, nem csak a Brexitet, hanem hogy a gazdaság és monetáris uniót hogyan lehet kiteljesíteni. És Ezeken az üléseken tényleg nagyon alapos vitákat tartunk. Általában az euróvezet országai vesznek ebben részt, különösen aktívan. Ezekben a vitákban ma Horvátország nem vesz részt, de természetesen tájékozódunk. Ilyen szempontból nyomon tudjuk követni a fejleményeket. Mindannyian azt várjuk, hogy mikor történnek meg a formális változások, mikor kezdődik meg formálisan a tárgyalási folyamat, valószínűleg nem túl sokára. Ezzel és a megfelelő kiindulási pont kijelölésével egyértelműbb viszonyokat teremthetünk majd a következő lépésekre nézve. Sok kihívás van még mindig előttünk, sok megválaszolatlan, megválaszolatlan kérdésre kell megtalálni a választ, akkor tudok majd pontosabb választ adni a kérdésére. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a pénzügyminiszter úrnak, hogy eljött, és gratulálni is szeretnék. Nagyon hasznos, gyümölcsöző eszmecserének voltunk tanúi. Nagyon sok sikert kívánunk az Európai Bizottság következő lépéséhez. A túlzott hiány eljárás megszüntetésével kapcsolatban, illetve az ország specifikus ajánlások végrehajtásához nagyon sok sikert kívánunk, reméljük, sőt biztosak vagyunk benne, hogy gyümölcsöző kapcsolatok kezdetét nyitottuk meg ön és a mi szakbizottságunk között. Köszönöm. Átadom az elnöki teendőket Markus Ferbernek. Kedves kollégák, hatos pontnál tartunk. 2016 12 könyvekre, újságokra vonatkozó áfa, a Tax e-books nevű tétel. Nagy örömmel adom megjelentéstevőnek a szót Tom Fanten den úr. Köszönöm, elnök úr, itt vagyok. Jó napot, kollégák! Ezzel a javaslattal az Európai Bizottság igyekszik a mostani torz helyzet, tehát alkalmazni, amikor a tagállamok nagyon alacsony vagy 0%-os áfát alkalmazhatnak nyomtatványokra, ám digitálisokra nem lehet ugyanezt a tételt alkalmazni. Mert az elektronikus szolgáltatások kizárása annak idején azt a célt szolgálta, hogy az adó megfelelést harmadik országok beli elektronikus vállalattól egyéneknek való szolgáltatók számára egyszerűbbé tegye a különféle tételek sokféleségével ne kell megbirkózniuk, de most már ez nem érvényes a valóságra. A digitális forradalom tudnak ezelőtt azóta, és az ilyen külön elbánás a digitális és nyomtatott kiadványok között, ez lejárt az idő szerintem is. Franciaország, Németország, Lengyelország, Olaszország 2015-ben és a 16-os álfa cselekvési terv szerint is jelezték ezt, és több bírósági per is indult ez ügyben. Véleményem szerint az Európai Bizottság előttünk fekvő javaslatok kiegyensúlyozott, a tagállamoknak lehetőséget ad, szabadságot arra, hogy csökkentett álfatételeket alkalmazzanak elektronikus kiadványokra is, és mindeközben, és ez a legfontosabb számunkra, semmit, senkit sem kötelezi erre. Már régóta el kellett ma fogadni, és mielőbb el kell, tehát hogy leválasszuk a, az definitív áfarezsimről való választ nagyon bonyolult tárgyalásokról, és a digitális els, belső piaci az az nagyon jól illeszkedik, meg 2016 végére várható, hogy a digitális gazdaság tényeit figyelembe vegyük a jogalkotás szempontjából is. Ezért kértem, hogy gyors menetrendben haladjunk a parlamentben, a parlament többször kér, kérte, hogy foglalkozunk ezzel a nem egyenlő elbánással, szerintem mielőbb eh, el tudjuk fogadni az anyagot, és jelezzük a tanács felé is, hogy nekik is gyorsítani kell a munkájukat. Nem lehet túlszul ejteni ezt a témát egyfajta alkú eh, eszközként más nagyobb ellentmondást hozó témákkal szemben. A várható átfogó áfa rezsim kell, hogy a megfelelő belső piaci koordinációt lehetővé rugalmasságot megengedje. Várom a, sim, a jó együttműködés az árnyékeladókkal. Köszönöm. Köszönöm, Tom. Most megadom a szót az árnyék előadóknak. Először a szocialisták előadók következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a munkát. Azt hiszem, hogy sok mindennel nem lehet kiegészíteni a javaslatot, illetve az elhangzottakat. A javaslat nagyon is hasznos, üdvözlendő, egyáltalán nem logikus az, hogy alacsonyabb adókulcsot alkalmazzunk a könyvek esetében bizonyos országokban, és ne alkalmazzuk ugyanezt az alacsony adórátát az elektronikus kiadványok esetében. Ezt a furcsa helyzetet próbálja óvosolni a javaslat. Úgyhogy azt hiszem, hogy a tartalmat illetően a definíció, mert a bizottság javas, javasolt az e kiadvány esetében, ez elég széles körű definíció, úgyhogy minden, minden benne van aztán különböző zenei és videó tartalmakat. Én is osztom a jelentéstevő aggodalmát, hogy a könyvekre vonatkozó áfával ne keverjük össze ezt a kérdést, hiszen az általános javaslat ettől elválasztandó. Gyorsan kell lépnünk, hiszen tiszteletben kell tartanunk a szubsziditási elvet is, senkit nem lehet kötelezni a fellépésre, de lehetőséget biztosítunk a tagállamok számára, hogy az áfa kulcsot javítsák, korrigálják a nyomtatott kiadványok esetében, úgyhogy remélem, hogy gyorsan előrelépünk. Elnök, köszönöm szépen. Az ECR részéről nem látok senkit, illetve látok, de úgy látom nem kér szót, akkor a liberálisok, liberálisok következnek. Thank you, uh, Mr. Chair. Um... Kora, köszönöm szépen. Hát jobb később, mint soha. Már régóta várjuk ezt a javaslatot, régóta írtunk már leveleket, kérdést fogalmaztunk meg itt a parlamentben, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy megszületett a bizottságtól ez a kiváló javaslat hiszen már nem szolgálhatunk magyarázattal az állampolgárok felé a digitális és a nyomtatott könyvek közötti különbséget illetően, illetve különböző áfakulcsot illetően, úgyhogy egyetértek a jelentéstevővel, remélem, hogy gyorsan lezajlik majd ez a folyamat a tanácsban is, és akkor tovább léphetünk. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve gratulálni neki a jó jelentéshez. Miért? Azért, mert ellenállt a kísértésnek, és nem hagyott olyan módosítókat, amelyek nem igazán relevánsak a javaslat szempontjából. Kitartott a lényeg mellett, így nagyon jó anyag született. Köszönjük szépen a munkát, és nagyon remélem, hogy gyorsan le tudjuk majd zárni ezt az anyagot. Elnök, köszönöm szépen, Kóra. Gue. Not yet here. No one else from GUE. A GUE részéről még nincs itt az illetékes, úgyhogy térjünk át a zöldekhez. Boris Meskatkátó, Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, hogy még én sem tudok ellentmondást kelteni itt, hiszen egyetértek az elhangzottakkal, valóban észszerű javaslatról van szó, támogatjuk mind a bizottsági javaslatot is, mind pedig a jelentéstevő kiegészítését. Azt hiszem, hogy egyértelmű a könyv az könyv, az újság újság, teljesen mindegy, hogy digitális formában születik meg, vagy nyomtatott formában, és fontos, hogy a tagállamok rugalmassággal rendelkezenek az áfa kulcsot illetően, ami az áfát illeti, a könyveket és az e-kiadványokat egyenlőképpen kellene kezelni, úgyhogy azt hiszem, hogy simán átmegy majd ez a javaslat. Érdekes volt a kiadókkal, illetve a kiadókkal beszélni, hiszen azt hiszem, hogy inkább a finanszírozási modell okoz nekik problémát, és látjuk, hogy mennyire szükség van az újságokra, hiszen hogyha nem megfelelően működik ez a finanszírozási modell, akkor ugye elég sok baj keveredik ebből. Egyetértek tehát korával, tehát szerintem bizottságként ezen a kérdésen el kellene gondolkodnunk. Fontos az újságírók szerepe, és mégse kapják meg megfelelő fizetésüket, mert, a, mert az újságok nem hozzák be a megfelelő profitot. De lényeg a lényeg, egyetértek a javaslattal. Elnök, köszönöm szépen, Bebrák Havét nem látom az elnök részéről, illetve senkit, aki még szót kérne. Viszont a bizottság itt van, ugye Donátó Rápóninak adom meg a szót, amennyiben szólni kíván. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm szépen. Valójában nem nagyon tudom ezt semmivel sem kiegészíteni. A parlament javaslata egybevág a bizottság javaslatával, és reméljük, hogy a tanácsban mi hamarabb meg tudunk egyezni. Bár most még egyelőre nem annyira egyértelmű, hogy ez erre mikor kerül sor, hiszen egy egyhangú döntésre van szükség. Elnök, köszönöm. Jelentéstevő ezt ki kívánja egészíteni valamivel. Köszönöm, jó lenne, hogyha mindenki emlékezne a mai napra, hiszen ez egy egyedi esemény, mindenki ugyanazon a véleményen van. Hát ez lelombozó. Úgy tűnik, hogy ilyen témákban, adó témákban mi jobban egyet tudunk érteni. Április 4-én délután 5-ig lehet benyújtani a módosítókat, ezeket május 3-án beszéljük meg, a szavazás szintén május 3-án lesz, a plenárisra pedig valószínűleg a második májusi plenárisra kerül, vagy és remélem, hogy az ECOFIN-nel szinkronban leszünk majd. Jó! Ja. Következik a hetes napi rendi pont, a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerek, ez az úgynevezett ATAT 2. Ole Ludwig ennek a témának a felelőse parancsoljon. Köszönöm szépen. För att minska möjligheterna till skatteplanering avsevärt. Az agresszív adó politikákat kell képen kivédeni, és az EU ezzel kapcsolatban megfelelő struktúrákat kíván fölállítani. Az a cél, hogy az EU-n kívül és belül működő, harmadik, működő multinacionális vállalatok befizessék az adójukat. Sokszor a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákat csupán azért állítják, azért állítják fel, hogy csökkentsék az adóalapot, a jelenlegi javaslatunk pont erről szól, tehát a társasági adó csökkentése, ilyen típusú módszerekkel ezzel ellen kell föllépni. Hatékony szabályokra van szükségünk, nagyon sok az a cél, hogy minél több hibrid struktúrára lehessen alkalmazni majd az új jogszabályt, és reméljük, hogy az adó elkerülést is ellehetetleníti majd, az az új jogszabály. Nagyon fontos az is, hogy megvizsgáljuk, hogy melyik, melyik vállalatnak hol van a telephelye. Nos, nézzük a 9-es pontot, itt azt javaslom, hogy definíciót fogalmazunk meg az állandó telephelyre, amelyeket nem veszik figyelembe. Ez olyan esetekre vonatkozik, ahol a hibrid struktúra azért jön létre, mert a leányvállalat szerinti országban nem érvényes a jogszabály. Ez azt jelenti, hogy kettős nem adóztatás jön létre, az adófizető tagállama szerinti szerinti helyen mindenképpen figyelembe kell venni tehát ezt az adót. A McDonald's esetben például sem Luxemburgban, sem az usa nem fizetett adót a vállalat, ez elfogadhatatlan. Úgy gondolom, hogy nem csak a kettős adóztatást kell elkerülni, hanem a kettős nem adóztatást is. Jó lenne, hogyha a hibrid struktúrákat létrehozókat terhelni a bizonyítás terhel, nem pedig az adóhatóságokat, hogy az adóhatóságnak fel, föl tudjon lépni. Meggyőződésem, hogy ezzel számos joghézagot be tudunk majd tömni, meg tudunk majd szüntetni harmadik országokkal. A tanácsi javaslat alapján rendszer szintű fontosságú bankok esetében kivételeket lehetett adni. Ez a javaslat ugyan nem tökéletes, de a tanácsi javaslat mégis nagyon fontos az adó kikerülés és adó elkerülés elleni harcban. Szeretnék köszönetet mondani az egyik jelentéstevőknek és az EKON titkárság tagjainak. Nagyon jó volt az együttműködés, és remélem még ma el tudjuk fogadni a kompromisszumokat, hogy plenárisban április végén ezt meg le tudjuk tárgyalni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most megadom az árnyék előadóknak. Néppárt részről Pétek Ejne asszony. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és az árnyék a kiváló együttműködést ez a jelentés követi az előző nyomvonalát. A parlamentben nincs komoly nézetkülönbség ebben a tekintetben, egy állásponton vagyunk, átfogó jogszabályra van szükség, az ügyeket megnyitva, amelyeket Európai Bizottság megnyitott, hogy az adóelkerülés ellen is fel tudjunk lépni ezen eszközökkel. Szerintem jó, kiegyensúlyozott kompromisszumokat találtunk ebben a tekintetben, ezért is köszönöm a munkát. Én köszönöm konzervatívok részéről Pirka Ilvonát Lerner, parancsolj Pirka. Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosakban ez az irányelv tervezet üdvözlendő anyag, és konzisztens a harmadik országokra vonatkozóan is, figyelembe véve ezeket. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki szerepelt ebben. Úgy tűnik hasonló célokat követünk, mindannyian. A cél az, hogy az adó elkerülés lehetőségeit csökkentsük. Persze vannak abban nézetelkülések, hogy hogyan lehet ezt legjobban elérni, ám a cél azonos. Szerintem minden olyan helyzetet el kell kerüljünk, amely felveti ennek a lehetőségét, sőt vannak, akik azt gondolják, a jövőbeli kiskapu kialakulását is meg kell akadályoznunk már most. Hasonló célokat követve szerintem sikerül kompromisszumokat kialakítani majd, és mielőbb betereszteni azokat. Köszönöm. Köszönöm szépen a liberálisok részéről, Nils. Köszönöm szépen. Köszönöm Ola Ludvigsonnak a kiváló együttműködést. Már az elejétől fogva. Talán nem túlzás azt mondani, hogy nagyon-nagyon szakmai témáról van szó, ugye részletek kibontása nagyon fontos volt most is, mint mindig, mert ugye az ördög azokban rejlik, most is ez volt a helyzet. Igyekeztem néhány módosítóval még nagyobb bátorságra sarkalni, nagyra törő, nagyra törőbb célokra sarkalni árnyék előtársaimat, és köszönöm, hogy a módosítóim közül sokat a többi beépített az anyagba. Szerintem jó munkát végeztünk, végeztek, és örülök az eredményeknek. Sokkal többet nem mondhatok. Úgyhogy nincs más, nem tehetek más, mint hogy mellette szavazzak. És legalábbis néhány jogszabályon javítani tudtunk, és ha érvénybe lépnek ezek, akkor csökkentjük az adóelkerülés lehetőségét. Ez pedig jó. Az, aki az, ma reggel az Oxfam jelentést elolvasta, és elolvasta, hogy mi van a bankvilágban, mi folyik, hát akkor joggal mondhatjuk, hogy Ula egy kicsit keményebb feladatra állítja majd azokat, akik kerülgetik az adókat. Köszönöm. A GUE részéről nem látok senkit, jönnek a zöldek, Éva Zsoli Moli vágya ki. Köszönöm. Éva Zsoli nevében beszélek, a szintén köszöni Oladok Dizonnak a munkát, és a jó együttműködést, amelyet kifejthettek együtt. És örömmel mondja, hogy módosítónkat befogadták, minden kompromisszumot támogatni tudunk. Mint tudják, nagyon fontos téma dosszié, mert hozzájárulhat az vállalati adó elkerülés gyakorlatához a tavaly elfogadott irányelv vett kiegészítve. Ám ez csak egy lépés az úton, továbbra is nyomást kell gyakorolnunk más fontos adótémákban, a jogalkotásra például az országokra vonatkozó jelentés, amelyet mindig elmondok, meg a konszolidált adóalapra vonatkozó törekvéseinket, amit mindig elmondok, az ország jelentésekben az Oxfam publikációról olvasva az, a bankok adóparadicsomban tett pénzét veszi számba, a lehet, hogy már fel kell lépni ebben a gyakorlatban, ezzel a gyakorlatban szemben, és a net hybrid mismatch ügyében fontosnak tartjuk, hogy értékelés történjék a jelentésben három évvel múlva a végrehajtást követően, hogy biztosítsuk azt, hogy valóban hatékonyak az intézkedéseket, amelyeket az irányoz, és bezártuk-e azokat a kis kapukat, amelyek megnyíltak időközben. Fontos hozzájárulás ez a célhoz, köszönöm a jelentéstevőnek, és többi adónak a nagyszerű munkát köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Körbenézek. Pillanat. Senki nem kért még szó, már szót. A bizottság sem akar mondani semmit? Nem. Semmit? Ole! Össze, felszefoglalva a hosszú vitát? Na, det blir inte så lång sammanfattning. Utan som sagt jag vill tacka kell ezt hosszan összefoglalni, csak köszönetet szeretnék mondani mindenkinek az jelentéstevők közül, hiszen nagyon jó volt az együttműködés, jó kis csapatot alkottunk, és ez szép dolog. Az is nagyon pozitív, hogy mindenki egyetért az elhangzottakkal. A jogalkotó célja az, hogy nyomon kövessük a fejleményeket, és megpróbáljuk, ha lehet, ezeket, ezek, megpróbálunk ezek elé, elébe menni. Én évekig dolgoztam a magánszférában, és nyilván nem mindenki arra törekszik, hogy csökkentse az adóterheit, ezért volt fontos az, hogy beszéljünk erről a témáról, és a jogszabályokat próbáljuk meg úgy alakítani, hogy azok jobban alkalmazkodjanak a való élethez. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Fél óra múlva szavazunk róla. A mai napon tehát plenárisra pedig a második, plenárisi, második áprilisi alkalommal kerül. Nyolcas napirendi pont a franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban. Toró Claudian a kolléga a felelős, de nem látom őt itt a teremben. A frakció felé fordulok. Hol van a kolléga? Jön. Mit jelent a jön, hogy tartsunk két perc szünetet? Jó, hát akkor egy szocialistát. Bárván két perc szünetet rendelek el. We missed you. Már hiányoltuk. Kérem foglaljon helyet. So we come now to point number eight of our... 8-as napi rendi pontnál tartunk a franchise működésű, működése a kiskereskedelmi ágazatban. Doru Glaudi, Glaudian Fronzulika urat hallgatjuk. Köszönöm, elnök úr! Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Szeretnék először is köszönetet mondani az elnék jelentéstevőknek. Kiváló volt az együttműködés. A franchisingnak nagyon fontos szerepe van az egységes piac elérésében, kiteljesítésében, de sajnos az Európai Unióban a meg, nem megfelelő a rendeleti környezet, illetve a szabályok alkotta környezet, így aztán nem tudja megfelelő potenciáját kifejteni. Ez a működési rendszer, és nem elég hatékony. Több árnyékjelentéstevővel is kidolgoztunk kompromisszumokat, azt hiszem, hogy ezek a legtöbb módosítót lefedik, és ezáltal meg, sikerült megállapodni abban, hogyan lehetne a franchise működést optimalizálni. 313-as módosító, ezt ez arra vonatkozik, hogy egyformán kell a jogszabályokat alkalmazni az összes tagállamban. A tagállamoknak kell a beszámolásról, a panasz sok befogadásáról, illetve a tájékoztatásról szóló rendszert kidolgozni, megfelelő kontaktpontok létrehozásával, vagy más módon, hogy az információ gyűjtési módszereket leegyszerűsítsék, és ezáltal jobban rálásunk a piaci helyzetre. Másrésztről, kedves kollégák, a bizottság feladata az is, hogy különböző, különböző jogszabályokkal a franchise két szerződő felét megfelelőbben képviselje. Tehát az európai franchise megállapodásokat, szerződéseket egy európai hálózatban szerepeltesse. Ezen túlmenően arra is szükség lenne, lenne hogy egy bizonyos norma rendszerbe csatlakozzanak, vagy norma rendszernek feleljenek meg ezek a franchise szerződések, és ezáltal is növeljük, a, vagy javítsuk a minőséget. A... Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tagállamok felülvizsgálják azt, hogy hogyan lehet az, erre vonat, az ezen szerződések végrehajtását hatékonyabbá tenni, és itt, elősz, itt elsősorban a digitalizációra gondolok. Az Európai Parlamentet is aktívan figyelembe, véleményét is aktívan figyelembe kell venni ezzel kapcsolatban, tehát a franchisingról szóló irányelvek, rendeletek kidolgozásában fontos, hogy szerepet vállaljon az Európai Parlament is, így átfogóbb lesz a jogszabályi keret. Még egy utolsó dolog, meg kell vizsgálni az, hogy a versenyjog vonatkozó cikkei pontosan mit mondanak erről, minden egyes tagállamban ezt ki kell értékelni, tehát a versenyhatóságok hálózatán keresztül kell ezt kimunkálni, és a cél természetesen a tisztességes verseny. Köszönöm szépen, és kíváncsian várom a véleményüket elnézést, még egyszer, még egyszer elnézést kell kérnem, mert azt mondták nekem, hogy 17.45-kor fogok hozzászólni, és, rögtön, és a reptérről egyenesen idejöttem. Köszönöm szépen, az emlékjelentéstevő következnek, Gál Perc Ildikó következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném megköszönni Frunzulika képviselő úrnak, a raportőrnek, hogy ilyen nagyszerű munkát végzett viszonylag könnyű munka volt hiszen az álláspontjaink közel voltak egymáshoz mindannyiunknak az volt a közös célja hogy a kereskedelem útjában álló akadályokat felszámoljuk vagy lényegesen csökkentsük ezeket. a módostó indtványok és az azt lefedő kompromisszumok mindegyike ugyanezt az irányt képviseli és kitűnik belőle hogy ezeken a területeken E, tehát a franchise szerződések szabályozása területén bizony módostásra változtatásra van szükség és e, megállaptottuk azt is hogy élni kell a versenypolitika eszközeivel is. a vállalkozások egyértelműen kinövik a saját nemzeti piacuk dimenzióit és e, sok szempontból egységes közösségi tevékenységi területen működnek ezért nagyon fontos hogy ezeket a szabályokat kiigaztsuk. hangsúlyoznám még egyszer a kiigaztás szót ez nem azt jelenti hogy új jogalkotásra van szükség feltétlenül hanem a meglévő szabályoknak a működését kell jobban alkalmazni jobban kiigaztani. E, mint ahogy a jelentéstevő is emltette a versenyjogot a közösségi versenyjog szerepét ez valóban nagyon jelentős azonban a, ebben a relációban kettős szerepet tölt be egyrészt a nem helyes magatartásokat tiltja ugyanakkor egyébként a piac egységessége mármint a belső piac egységessége e, elé is akadályokat gördthet ezért nagyon fontos hogy a szabályokat jól hajtsuk végre a tagállamok megfelelően ültessék át azokat és nem csak megfelelően hanem tartalmát tekintve is jól ültessék át és kellő időben történjen meg. az imco szakbizottságban régen napirenden szerepel ez a bizottságban most jelent meg a, meg a tisztességtelen kereskedelmi magatartások. örülök hogy ez a kompromisszumba is bekerült. itt talán a leghiányosabb a jogalkotás bár számos tagállam felismerte hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kárt okoz és lépéseket is tettek annak érdekében hogy ezt megszüntessék vagy éppen tervezik hogy ez meglegyen azonban az intézkedések nagyon szerteágazóak jelentős eltérések mutatkoznak jó lenne hogyha itt is jobban tudnánk fellépni egyre inkább előtérbe kerülnek ezek az elmúlt években a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok eh, eh, vonatkozásába és hát azt kell hogy mondjam hogy mindannyian tudjuk hogy ezek a gyakorlatok viszonylag elterjedtek ezért eh, fontos hogy itt is hangsúlyozzuk hogy a döntéshozókat változásra kell sarkalnunk. összességében a vélemény struktúrájával a kompromisszumokkal elégedett vagyok jó munkának télem meg az együttműködést is és hát elnök úr optimistán várom a szavazást is. köszönöm. Thank you very much uh, for the... Köszönöm szépen. Stanislav Oszok kapja meg a szót az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő úr, azt hiszem, hogy nagyon jó ez a jelentés, hiszen rámutat nagyon fontos kérdésekre a franchise tevékenység kapcsán. Nagyon fontos aspektusokat említ meg, mint például a piacelemzést, illetve a különböző problémák elemzését, Gondolok itt például a vásárlási körülményekre, feltételekre többek között. Ami pedig az Európai Bizottság közvetlen fellépését illeti, amennyiben a felek között probléma merül fel, ugye ezt is megemlítette a jelentéstevő. Nos, ennek kapcsán frakcióm nem rendelkezik egyértelmű állásponttal, de annyit elmondhatok, hogy a lengyel delegáció ezt nem tudja, nem tudja támogatni, mert nem felel meg az európai versenytörvénynek ez, illetve a G és ó kompromisszumokat sem tudjuk támogatni, hiszen ehhez szigorúbb adószabályok kellenének. Ezen kívül nincsen semmilyen érv ennek hátterében, ami ezt a döntést igazolná. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nézzük a liberálisokat, úgy tűnik eltűntek. GUE még nem érkezett meg. Zöldek. Ma ön helyettesít mindenkit? Mindenkit? Ki is itt az árnyék jelentéstevő? Nem, sajnos ebben a témában nem vagyok tájékozott. Rendben, más valaki, más frakció, frakcióból senki. Senki más nem kér szót. Nem tudom, hogy a bizottság kére szót. Igen, tessék. Nagyon röviden kérem. Tisztelt elnök úr, Szeretnénk megismételni a korábban elmondottakat. Ami a franchise tevékenység problémáit illeti, nos, ez elsősorban nem versenykérdés. Az európai versenyhálózaton belül a nemzeti hatóságokkal és más partnerekkel megkívánjuk vizsgálni, hogy hogyan a, érvényesítik a szabályokat, tehát jó lenne egy ilyen találkozót megszervezni, illetve megvizsgálni a szabályokat a későbbiekben. Azt hiszem, hogy olyan igazságtalan tevékenységekről, versenytevékenységekről van szó, amely a konkrét versenyjogon jogot meghaladják. Elnök, köszönöm szépen, és ezzel meg is adom a szót a jelentéstevőnek. Tessék! Uh, köszönöm szépen. Nos, minden kollégát szeretnék megnyugtatni, hogy figyelembe vesszük álláspontjukat. Az eddigi eszmecsere alapján, illetve az árnyékjelentéstevőkkel folytatott megbeszélések alapján azt hiszem, hogy egyértelmű az álláspontunk, ez jó, kielégítő álláspont a franchise piac szempontjából, úgyhogy ennyit köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Az életékes bizottságban április 25-én fognak szavazni, ez azt jelenti, hogy nekünk ez előtt kell szavaznunk, ezt meg is fogjuk tenni azonnal. És mivel semmi más nincs a napi renden a szavazásig, és a szavazásnak 6 órakor kell megkezdődnie, ezért ismét nem, ismét szünetet tartanánk, de nem, mert pervans kér szót. Igen, két megjegyzéssel élnék, mivel van időnk. Szeretném elmondani, hogy a szocialista jelentéstevő időben érkezett, de hát itt korábban került sor erre a napi rendi pontra, és ezért kellett elnézést kérnie. Ami pedig a szavazási időt illeti, vagy a szavazati időt, Ugye beszéltünk arról, hogy esetleg 6 órakor kellene mindig megrendezni a szavazást, de hétfőn lehetőséget kell biztosítani a kollégáknak, hogy megérkezzenek, tehát hétfőn 6 órakor kellene szavazni, de még jobb lenne, hogyha hétfőn nem tartanánk szavazást. Rendben, pontosan ezért nem akarunk most szavazni, hanem 6 óráig szünetet tartani, és Pervans, amennyiben még további panasszal élne, ezt nyugodtan megteheti a koordinátorok ülésén. Rendben, rendben. Egy német elnök mindent időben levezet.

Dear colleagues, we can... Tisztelt kollégák, kezdjük meg a szavazást. Mindenkit arra kérek, hogy a szavazó kártyáját helyezze bele a gépbe, és próba szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Still three colleagues to vote. Four colleagues to vote. Még négy kollégá szavazására várunk. Még egy kollégának kell szavaznia. Rendben, lezárom a szavazást, illetve a próbaszavazást. Akkor lássunk munkához. Saját jelentésemről szavazunk. Először, ami a statisztikai program. Hetes módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 58-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 59-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 60-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös ampl mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ampl hatos mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát az Ample 6-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Én tévedtem, elnézést kérek, nem láttam, hogy hogyan szavazott. Emplő 7-es mellette ellene, ellenőrizzük, akkor az M 7-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. D. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum szóbeli kiegészítővel, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ample 12-es mellette, igen, lapozzanak kérem, mellette ellene ellenőrizzük az Ample 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 13 mellette, ellene. Ellenőrizzük, Ample 13, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom, elfogadtuk. Így kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es ámpra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E a kompromisszum szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A szóbeli módosító nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. el. Nem. Igen, a 77-est visszavonták, tehát el kompromisszum szóbeli módosítóval. Először a szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A szóbeli módosító nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene ellenőrizzük, Ámpla 25-ös, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk, Ámpla 26-os, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87-es mellette ellene ellenőrizzük a 87-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 88-ast, visszavonták, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene ellenőrizzük, az Amplot 2-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette, 34, 33-as kérség, 34-es mellette ellene ellenőrizzük, ellenőrizzük a 34-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, Emple 3-as mellette ellene ellenőrizzük az Ample 3-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum módosítóval mellette ellenet tartózkodás elutasítottuk. A szabálymódosító nélkül mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 48-as módos mellette ellenet tartózkodás elutasítottuk. F kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellenet ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadt, elutasítottuk 57-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 20-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 20-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Név szerint szavazunk az egész szövegben a módosított formájára megnyitom a szavazást. Lezárom. 32 formában elfogadtuk az egész jogalkotási állásfogásra, megnyitom a szavazást. Lezárom. Itt van. 43 egy arányban elfogadtuk, most pedig a 69 szélszabály értelmében szavazunk a tanácsról való egyeztetésre, megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Rendben, tehát akkor hamarosan megkezdődhet a trialógus. Lépjünk tovább. Ludvigson jelentés. A hibrid struktúrákat alkalmazó adókikerülési módszerek, harmadik országokat érintő konzultációs eljárás. Tízes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette ellene ellenőrizzük a 15 ös megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 19 mellette tartózkodók elfogadtuk, 77 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 20-as mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 78. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 26 mellette ellene tehát nézzük meg a 26-os géppel, megnyitom az ellenőrszavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 27 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 30 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 85 mellette tartózkodók elfogadtuk, 86 mellette ellene. Szerintem elvetettük, de nézzük meg. A, 8, a 96-os géppel megnyitom, lezárom. Igen, elvetettük. 87 mellette. Ellene Nem látom a kezeket. Géppel szavazunk a 87-ről, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elvetettük egyenlő arányban voltak a pluszok, negaszok. 31-32 mellette ellene tartózkodók elfogadt, 33 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 36 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 37 mellette ellene. 37-es nézzük meg éppen, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 38 mellette, ellene. Megnyitom az ellenőrző szavazásra nem a 37-re, hanem a 38-ra. 38. Elnéztem, bocsánat. 38-ról szavazunk, ugye? Igen, igen, igen. Lezárom, elfogadtuk. Igen, igen. 39 mellett ellen tartózkodók elfogadtuk, 40 mellett ellen tartózkodók elfogadtuk, dénes kompromisszum mellette ellenet tartózkodó. elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodó. elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodó. elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 47-48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 49 mellette ellene a néppárt ellene van a 49-nek. Nézzük meg a nézzük meg géppel 49, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 50 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. Ellene van az 50. Mellette van. Nézzük meg géppel 50-est. Azt hittem, hogy máshol teszi a kezét. A koordinátorokat nézem. Lezárom. Elfogadtuk. Jó, hogy megnéztük. Pontosan, amit mond. 51 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Elemek kompresszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 59, 8 mellette ellene tart. 58-as géppel nézzük meg. zöldek, tegyék fel a kezüket, kérem. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 59. 59, 60 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 61, 5, 62 mellettük. Nem. 61 és 5 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 62 mellette ellene. Nézzük meg géppel a 62-est, megnyitom. Lezárom elvetettük, 63 és 6 mellettük, ellenük, ellenőrizzük géppel, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 64 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 65 mellene, mellette, ellene, elvetettük. Nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 66 mellette, ellene. Nézzük meg ezt is géppel. Szerintem elvetettük, de ám legyen. Lezárom. Elfogadtuk. A nyolcas oka fogyott, 67 mellette, ellene tartózkodó. Elvetettük. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6, 71 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 70 négy mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. A módos szöveg egészéről szavazó név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. 41 mellette senki ennek ketten tartózkodta. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig szavazunk a Frunzulika jelentésről, ugye? Érted, vélemény tervezett Frunzulika úr tollából a kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A két nagy frakció koordinátorát kérem, hogy koncentráljanak a szavazásra. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös módosító mellette ellene ellenőrizzük az ötöst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk E kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 14-es mellette ellene. Ta, nézzük meg éppen a 14-est. Lezárom, elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, J mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, K mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, M mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, N mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, O mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most pedig név szerinti szavazásra bocsájtom a szöveg egészét, módosított formájában, megnyitom. Lezárom. 44 mellett, 42 mellett egy jelen egy tartózkodó, gratulálok jelentéstevőnek. Most pedig a végén hogy jelentsem, miről szavazunk. Ellenvetés a Pripszel kapcsolatban. különösen a bizottság delegált jogi aktusa, aminek a címe nagyon hosszú, nem olvasom fel. Van egy javaslat arra, hogy blogban szavazzunk. Ettől 11, illetve attól háig a preambulum pontok, ha nem ellenzik, lehet egyben szavazni. Így tesszük, ki van mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk és most név szerinti szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást. One more to vote. If... Még egy. Persze nem kötelező szavazni, lezárom. 41 mellett egy ellene egy tartózkodás, úgyhogy elfogadtuk ezt az anyagot. Köszönöm szépen! Következő ülésünk április 10-e hétfő, 3-tól délután 6.30 szigetek, kedden 11-én 9-től fél egyig lesz. Köszönöm szépen, zárom az ülést. Thank you.